Can I restart the... Kezdjük akkor a délutáni ülését a bizottságnak. A következő napirendi pont a légi közlekedés védelmi díjak. Ahogy ezt Leichtfried uh, úr is írta a jelentésében. Ödné a szó. Vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Ennek a jelentésnek, illetve jogalkotási javaslatnak a kapcsán egy első pillantásra viszonylag egyszerű dologról van szó. Azaz, lényegében arról, hogy a légi közlekedés védelem, azaz a security költségei az elmúlt években borzasztóan megnőttek és a költség elemek, vagy néhány olyan költség elem, amely nem szabályozott európai szinten, okot ad olyan helyzetekre, amik nagyon hátrányosak. Egyrészt a fogyasztók számára, másrészt az egész régi közlekedési ágazat számára. És hátrányos a helyzet a repülőterek számára is. A bizottságnak eh, van egy olyan javaslata, amely szeretné ezeket a költségeket úgy szabályozni, hogy átláthatóak legyenek a viszonyok. Nagyon eh, becsvágyó ez a bizottsági javaslat, ambiciózus, és eh, fontos alapelveket fed le. Az első fontos alapelv a diszkrimináció tilalma, a második konzultációs lehetőségek, a költségek és a jogorvoslatok megállapításánál, természetesen a negyedik a költségek transzparenciája, ami a védelmi díjakat vagy security díjakat érjeti. Ezeket véleményem szerint el is lehet fogadni. Ez egy olyan megközelítés, amely tulajdonképpen jól indokolható, de mint mindig az ördög itt is a részletekben rejlik. És különösen azokban a részletekben, hogy hogyan kell a finanszírozást kialakítani. Ugyanis egész Európában nagyon eltérő módon lehet hozzáférni finanszírozáshoz. Tisztelt kollégáknak elkészítettem egy munkadokumentumot, amelyben feltettem ezeket a kérdéseket. Azaz, kinek kell végül is finanszíroznia a security-t, a légiközlekedés védelem költségeit. Vannak, akik azt mondják, hogy a security az állam klasszikus feladata, azaz az államnak kell gondoskodnia a polgárai védelméről, ez egy alapállami kompetencia hatáskör, ezt az államnak kell teljesíteni ezt a feladatot. A másik nézet az, hogy a légi közlekedés területén talán még soha nem volt egy, egy ennyira egyoldalú megközelítés, a user pays eh, principle, azaz a felhasználó fizesse, miért ne azok fizessék meg a biztonságokat, akik eh, a repülőt gépet igénybe veszik az utazásról. És azután van ennek a kettőnek az eregye, nem százszerzelék ez és százszerzelék az, hanem valamilyen vegyes rész, egyik rész ebből, másik rész abból az opcióból megoldás. A második kérdés, hogyan definiáljuk a biztonsági intézkedések mértékét, mi az, ami indokolt, és mi az, ami már nem. És a user-based principle honnantól kezdve nem érvényes. Van egy régi európai parlamenti javaslat, amely a felé halad, vagy azt próbálja mondani, hogy ahol van európai szabályozás, ott találjunk egy általános megoldást, és hogyha tagállamok úgy gondolnak, hogy a, úgy gondolják, hogy a biztonsági szint tekintetében nekik magasabb szintre van szükségük, akkor ezt szabadon tehessék meg, de akkor ennek a költségeit nekik kell, kelljen megfizetni. Tehát egy ilyen lehetőségben is gondolkozhatunk. Van még egy harmadik változat a törvényjavaslat vagy jogalkotási javaslat kapcsán, mégpedig az, hogy a ki fizesse meg kérdés ne is tudjuk fel, hanem fair feltételeket biztosítsunk mindenki számára. A negyedik lehetőség, amelyről szintén kell beszélnünk, az a kérdés, hogy a légiközlekedés védelem európai szinten ahol vannak európai szabályok, és ahol beszélhetünk költségmozatról, nos, hogy itt ne közösségi forrásokból, eszközökből finanszírozzuk -e ezeket a költségeket. <clears throat> Vélemény szerint az alapvető döntés is e köré, a négy kérdés köré építhető fel. És én mindenek előtt szeretném azt megtudni, hogy a különböző frakcióbeli képviselőtársaim hogyan ítélik meg ezt a kérdést, és azt kérem a kollégáktól, hogyha hozzászólnak, akkor mondják el azt a javaslatukat is, hogy vélemény, önök vélemény szerint hogyan történjen a finanszírozás. Azért is kérem azt, hogy ezen gondolkozzunk, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy a folyadékokra vonatkozó rendelet adott esetben megszületik, és európai repülőtereken különböző berendezések bukkannak majd fel, ezek 200 ezer eurónál vagy annál is drágábbak lesznek darabonként, ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy ezt összességében is hogyan lehet majd finanszírozni. Ez az egyik olyan dolog, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk. A következő pont a fogyasztó védelmi tematika, amit véleményem szerint nem kezel elég exakt módon ez a javaslat. Van még néhány kérdésünk, kérelmünk, amiket be fogunk nyújtani ezzel kapcsolatban. A védelmi díjak definíciója a következő pont. A bizottság javaslatát e területen még nagy mértékben javítani kell, itt is több kérdést meg kell vitatnunk. De hát ne, alapvetően nem ezek az elvi alapkérdések. Az alapkérdés az, hogy hogyan történjen a finanszírozás, és legyen -e erre, erre vonatkozóan valamilyen intézkedés vagy sem. És mindjárt kész leszek a hozzászólásommal. Végül még arról kell beszélnünk, hogy egy olyan szabályozást, egy olyan modellt kell kidolgoznunk, ami hát több fontos dologra lesz van tekintettel. Az egyik vannak olyan modellek Európában már, amelyek jól működnek, többé-kevésbé elégedetek lehetünk eh, egyik-másik modellel, hanem is minden résztvevő elégedett és egy olyan szabályozás, ami ezeket a modelleket ellehetetleníteni, mindenképpen helytelen, azaz a jövőbeni eh, jogalkotási eh, fellépésünk is meg kell, hogy hagyja ezeket a modelleket másik, második dolog. Nem akarjuk az egyes, felelős, az egyes tagállamok felelősségét elvenni, hogy mi indokolatú és mi nem a e, biztonsági intézkedések mértéke kapcsán. Azaz maradjanak a tagállamok a felelősek, azért a döntését, hogy milyen biztonsági szintet akarnának, mit szeretnének előírni, hiszen minden szabályozás, amit eh, ezen a területen korlátozó lenne, helytelen lenne véleményem szerint. Viszont azt már megmondhatjuk, hogy mire, hogyan legyen a finanszírozás. Ez már a mi feladatunk. Harmadik pont. Pontosan ezen a területen van véleményem szerint még nagyon sok jogosulatlan, vagy néha indokolt üres járat, vagy hibás fejlemény. Nekünk most azt kell igazolnunk, hogy az innováció hogyan bánjunk. Tehát, hogyha valami csak azért, mert drága, elvethető, viszont a minden, ami a folyamatok felgyorsítását, vagy a, az olcsóbbságot szolgálja, azokat támogatnunk kell, és nem akadályoznunk. Ezért mindezeket figyelembe kell venni a jelentésben, és már örömmel várom az izgalmas és számomra bizonyára nagyon tartalmas vitát. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Lightfield úr. Jönnek a frakcióknak a képviselői, az LPP-től a úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkát. Gondosan tanulmányoztam a jelentést, és nagyon sok érdekes javaslatot találtam benne. Ezek meggyőztek engem arról, hogy néhány javaslatot állítsak össze. És pedig, hogy mit lehetne tovább tenni ezzel a dokumentummal. Nyilvánvalóan a biztonság, a védelem kérdése szeptember 11 óta nagyon fontos kérdés. Számomra és más légiutas számára. Ez sokkal fontosabb, mint hogy kényelmesen érezzük magukat a repülőgépen. Szeretnék visszautalni arra, amit a jelentéstevő mondott, és egy néhány kérdésre rámutatni. Az egyik kérdés a finanszírozás kérdése. A bizottságnak négy javaslata volt, és azt helyezte előre, amely egy keretet hozott volna létre, amely, amelyen belül meghatározzuk a díjakat. A bizottság javaslata a következő volt, hogy ezt a tagállamok finanszírozására bírjuk, bízzuk aláhúztam itt a jelentésben egy részt, amelyben az áll, hogy a bizottság elkerüli azt, hogy direkten foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ha bár a, a globális biztonság kérdés megoldása szükséges. Itt szeretnék elkösölni azt, hogy az emberek ne kétszer fizessenek, hiszen már fizetnek bizonyos repülőtéri illetékeket, De hogyha nem repülnek, akkor nyilvánvalóan ezt nem kell kifizetniük. Tehát a biztonságnak a pénzét nem az a tagállamok fizetik, és nem a légitársaságok, tehát ezért az utasik fizetik meg ennek az árát. Tehát mi a különbség ezen emberek, vagy az autón, vagy vonaton utazók között? hiszen ezekben az esetekben az ő biztonságukról az állam gondolkodik, hiszen ők finanszírozzák a biztonságot. Vannak olyan szolgálatok, amelyek az ilyenfajta biztonságot szolgáltatják. Tehát akik másfajta közlekedési eszközt vesznek igénybe, azoknak nem kell ezért plusz összegeket fizetni. Az állam a határátlépéskor is megvédi az embereket, és pedig úgy, hogy a veszélyes embereket, vagy akik veszélyes anyagokat vinnének magukkal, nem engedik be. Nem értem, hogy a légiutasok miért részesülnek hátrányos megkülönböztetésben, tehát egyrészt, hogy különböző életékeket fizetnek, és ezen kívül még a repülőjegyhez is további összegeket hozzáadnak a tanács állítólag visszautasíthatna ilyenfajta megoldást. És én támogatnék egy olyan javaslatot, ahol vegyes megoldás van, tehát hogy a költségek egy részét az állam fedezi, és másik részét a légitársaságok és a légikikötők. Ne felejtsük el, hogy végül is az utasok fizetnének meg mindent. A harmadik eh, javaslata a jelentéstevőnek azt tartalmazza, hogy ne foglalkozzunk a finanszírozás kérdésével. Pedig szerintem ez bumerangként vissza fog eh, térni, hogyha most nem rendezzük, akkor valamikor újra kell vele foglalkozni. Ez pedig valós probléma. Nem tudom, hogy százalékosan hogyan számoljuk, hogy az állánynak milyen részesedést kellene fizetni. Az egész számítási módszer a részleteiben nagyon összetett. Először a költségeket kell kiszámolni. És az eljárás annyira összetett, annyira bonyolult, és a végrehajtása is bonyolult, és olyan összegekre rúg, hogy a különböző illetékeket is ezért meg kell emelni. Van még két másik javaslatom. Hogy a különböző díjakat szabnak meg a légitársaságok, persze e, ezt megfelelő hatóságoknak, amelyek felállítandók, ellenőrizni kell majd, akkor is az felmerül a kérdés, hogy mit csinálnak a légikikötők. Lehet, hogy csökkentik a költségeket a versenyhelyzet miatt, tehát a repülőterek a verseny miatt alábecsülik a költségeiket, és pedig a biztonság kárára. Ugyanakkor lehet, hogy megemelik az illetékeket díjak, hogyha nem tartanak a versenytől. és pedig azért, hogy a válságnak a hatásait kiegyenlítsék, és hogy a költségvetésüket is kiegészítsék. Egy kérdést szeretnék a bizottságnak feltenni. hogy gondolja átláthatóvá tenni a költségeket a bizottság. Remélem, tudnak választ adni erre. És frakcióm képviselőjeként remélem, hogy szoros figyelemmel tudom követni ezt a vitát, és köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak a véleményem kifejtésére. Köszönöm. Kicsit dejavű érzésem van, ez előző parlamenti ciklusban is dolgoztam már. Mégis érdekes újra hallgatni ezeket. Elkedurai úr kap szót a szociáldemokratáktól. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is a jelentést, illetve ezt a munkadokumentumot ami valóban fején találja a szöget, és a legfontosabb kérdéseket taglalja. Ahogy az elnök úr is elmondta, nem új ez a kérdéskör. Azt hiszem, hogy a 23-20-as 2001-es rendelet rendelettel vagy jogszabályjal már az első naptól kezdve foglalkoztunk, mindegyik frakció, és megpróbáltunk egyértelművé tenni a biztonsági intézkedések finanszírozásának a kérdését. Ezt akkor nem sikerült végül is megtennünk, viszonylag gyorsan bíztunk abban, hogy a bizottság előáll egy javaslattal, de ez nem történt meg, és a 23-20-as rendelet után 2008-ban a 300 számú rendelettel áll, sem sikerült végül is a célunkat elérnünk. A kompromisszum abban állt, hogy most egy új javaslattal kell szembesülnünk. Három fontos elem van véleményem szerint, amelyeket meg kell oldanunk, vagy három probléma. Az első a transzparencia kérdése. Az átláthatóság az érintettek, az iparág, az ágazat szempontjából, de ugyanígy a fogyasztó szempontjából is. Ez alatt azt értem, hogy az embereknek egyértelműségre van szükségük, a tekintetben, hogy amit, amiért fizetnek, azt hatékonyan tudják felhasználni a biztonságuk érdekében. És ez szerintem a transzparencia egyik fontos eleme. A biztonsági díjakat vagy illetékeket nem szabad a például parkolók építésére felhasználni, ez is a transzparencia része. A transzparenciát azt teszi lehetővé, hogyha van konzultáció, és ezt is nagyon épp ilyen fontosnak tartom. A második pont természetesen a finanszírozás, kifizeti meg a számlát. Itt a parlamentben mindig is az volt a véleményünk, hogy különbséget kell tennünk, Egyrészt a biztonsági intézkedések, európai szintű intézkedések között, itt egy szakértői bizottság rendelkezik hatáskörrel, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig azok a plusz intézkedések, amelyeket a tagállamok kívánnak foganatosítani az EU szintű intézkedések fölött. És végül is egy vegyes finanszírozás fog valószínűleg megvalósulni, ahol az állam, a légitársaságok és az útlégiutasok együtt viselik a költségeket. Persze ez arány eltérő lehet a tagállamok között, de az alapfeltétel az, hogy transzponens legyen és egyértelmű mindenki számára, hogy ki a költségek mekkora hányadát viseli és természetesen az extra, szigorúbb intézkedések finanszírozása, amiket a tagállamok az európai szintű intézkedéseken túlmenően akarnak bevezetni. Lesznek talán olyan tagállamok is, akik azt mondják, hogy elég az európai szintű intézkedése, ez is garantálja a biztonságot, de hát végül is a tagállamok dönthetik el, hogy így gondolják-e vagy sem, hogyha szigorúbb intézkedéseket akarnak, azért ők viselik a felelősséget, és teljesen a költségeket is nekik kell megfizetni fizetni ezekért az intézkedésekért. Azt hiszem, hogy egy olyan rendszert kell kialakítanunk, amely a biztonságért felelősöknek kötelességévé teszi, hogy gondolkodjanak el a következményekről is, és ne bátorítsunk senkit arra, hogy plusz biztonsági intézkedéseket, újakat és újakat hozzanak meg. Leichtfried úr, a raportőr a bevezetésében utalt arra, hogy a költségek növekedéssel mennyire drámai volt egy olyan helyzetben, amikor a biztonság a költségek 5-8%-a közötti, most közötti volt régebben, és most már ez felment 35%-ra az összköltségen belül. Ez egy gigantikus összeg, és ezért miután nagy összegről van szó, nagyon fontos a transzparencia, egyértelművé kell tenni egy sor intézkedés hatását, és azt, hogy kifizeti meg ezeknek, ezeket az intézkedéseket. Végül még egy utolsó kérdés, hogy szükség van-e közösségi finanszírozásra, közösségi források eh, bevonására. Itt eh, azt hallani a bizottságnál, a hír, vannak olyan híresztelések, hogy kísérleti projektek finanszírozására van pénz. Hát nem tudom, hogy eh, ha az általános európai költségvetés megváltoztatásával van a lehetőség nagyon nagy beruházásokra ezen a területen, de hát majd megnézzük, bízunk abban, hogy több forrás lesz a hosszú távú új költségvetési tervben, de végül is mindent Európának kell megfizetni más projektek kárára, hogyha itt több pénzt adunk. Köszönöm szépen. Thank you. For the old... Köszönöm Hannes Alde. Köszönöm szépen, elnök úr. Önhöz hasonlóan nekem is ilyen dejavű érzésem van, ettől szenvedek, mert emlékszem a 2320 per 2001-es rendeletre, mintha tegnap lett volna az ezzel kapcsolatos szomorú történet, és szomorú vagyok, hogy most ennyivel később kell megismételnünk ezt az egész vitát. Az természetesen fontos, hogy a repülőterek felhasználóit tájékoztassuk arról, hogy miért, hogyan, milyen összetételben számolják ki ezeket a légi közlekedésvédelmi díjakat. És természetesen arányosak kell, hogy ezek legyenek a, az összes költséggel, és hatékonyak kell, hogy legyenek. Például gondoljunk csak a folyadékok kérdésére. Azt hiszem, Alkadrai kollega is nagyon jól elmondta, vagy kifejtette ezt a kérdést. Egy dolog azonban nem értek teljesen egyet. Egy nagyon jó munkadokumot kaptunk meg az előadótól, és ebben felsorolja azt, hogy beszélünk kell arról, hogy ki fizeti meg a költséget és mikor. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslata tulajdonképpen röviden összefoglalva egy állami támogatásokkal foglalkozik az elmúlt években, ugyanis az én frakcióm, az ALDE úgy ítéli meg, és gondolom ez a többi frakció esetében is így van, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Kadrai kollega is elmondta, hogy a lehetőleg transzparensebbé kell tenni a költségek struktúráját, de azt is világosá kell tenni, hogy borzasztó nagy lehet a gazdasági hatás, hogyha a tagállam saját maga fizeti meg a költségek nagy részét, miközben a B tagállam semmit állami támogatást nem ad, vagy semmit nem vállal fel a finanszírozásból. És ezzel a level playing field elvét megsértjük, tehát nem lesznek azonosak a szabályok az európai repülőterek számára, és ez az egyenlő játék szabályok nem teszik indokolta az ilyen nagymértékű szelektív eh, megközelítést. Tehát eh, elviekben rögzítsük, hogy ki milyen körülmények között mit, mennyit fizet. Teljesen ellenzem a közösségi finanszírozást, hiszen nincs olyan, hogy európai pénz, minden pénz a tagállamoktól érkezik, és ezért meg találnunk kell egy olyan képletet, egy olyan formulát, amivel ezt az úgynevezett állami támogatási kérdést az egyelő játékszabályok, a level playing field elve mentén tudjuk szabályozni. Thank you. ECR next, Mrs. Köszönöm, Forster asszony, európai konzervatívok és reformisták. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Lightfried úrnak azt, hogy ezt az egész jelentést az árnyék előadókkal együtt megalkotta. A, nekem is vu érzésem van, mert én voltam az előadója a 23-20-as anyagnak, de hogyha visszagondolunk az eredeti környezetre, kontextusra, 2000, szeptember 11 utáni kontextusra, nem arról volt szó, hogy a tagállamok fizessenek mindenről, és ön is emlékezni fog erre, elnök úr. Annak idején azt mondtuk, és ezt az Európai Bizottság támogatta, egyébként én, én, én ezt nem hívnám állami támogatásnak, tehát mi azt mondtuk akkoriban, hogy a szeptember 11 után a plusz biztonsági vagy védelmi költségek rendkívül megnövekedtek. Természetesen végső soron a fogyasztó fizet, mindig a fogyasztó fizet, illetve az adott iparág fizet. De ennek ellenére úgy gondoltuk ebben a bizottságban, hogy mivel a terrorizmus veszélye valójában egy államellenes veszély. Ez nem, nem önöket vagy engem veszélyeztet, az légitársaság is csak eszköz. Az, a terrorizmus mindig az államot fenyegeti, illetve az állam az ellenség. Az államnak pedig kötelezettsége, hogy ezeket a pluszköltségeket valamilyen formában részben átvállalja. Erről szólt az eredeti vita és akkor egyetértettünk azzal, hogy mindez elég nehezen történhet meg, mert itt valójában nem azt mondtuk, hogy az EU fizessen, vagy az európai közösségek fizessenek, és valójában a döntést, hogy nem tesszük ezt, azt nem a bizottság hozta. Nem ez volt a vita köztünk. Sok dologban vitatkoztunk, de nem, ez, nem erről. Valójában a tanács volt az, aki ezt, és a tagállamok voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy nincs kedvük ahhoz, hogy hozzájáruljanak ezekhez a költségekhez, amelyek mindannyiunkat sújtanak. Ez a status quo, akár tetszik, akár nem. És nem tudjuk kényszeríteni a tagállamokat, hogy megváltoztassák a gondolkodásukat. Erre Brian elnök úr emlékszik, és bizonyára mások is. Tehát itt tartunk, ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy újra és újra felvessük a kérdést, mert szerintünk tisztességtelen, és szerintünk bizonyos támogatásra szükség van, mert most a jelenlegi helyzet szerint a felhasználó, a fogyasztó fizeti a nagy-nagy részét ezeknek a költségeknek. Tehát itt egy kicsit más ez az érvelés, mint az, amit ez a dosszié Lightfried úr előadásában tartalmaz. Nos, e, ez a e, dosszié alapvetően a reptéri illetékek dossziénak a folyamánya. E, én akkor nem voltam itt, és nem vettem részt ebben a vitában, akkor más dolgokkal foglalkoztam. De a kérdés az az, hogy hova tegyük ezt a költséget, nem lehet reptéri illetékké minősíteni és oda bevonni, mert a védelmi, a biztonsági költségek kicsit bonyolultak. Azt gondolom, hogy itt azért vannak még gondok, mert itt tényleg óvatosan kell hozzányúlnunk ezekhez a dolgokhoz. Azt kértük az Európai Bizottságtól szeptember 11 után, hogy akkor még csak 11 tagállam, 15 tagállam volt, hogy gondolják meg, hogyan fogják ezeket a védelmi költségeket gyakorlatilag megosztani. Voltak, amelyek hajlandók lettek volna, és voltak, a, amelyek egyáltalán nem. Most a 27 tagállam 27 féle módon finanszírozza a repterek védelmét. Vannak olyan vannak olyan tagállamok, ahol a rendőrséget, a, amely a, a repülőtereken cirkál, az állam fizeti, máshol pedig a felhasználók és a légitársaságok, mint például Nagy-Britanniában. Tehát ez a kérdés a, alapvetően a nyitottságról és az átláthatóságról szól. Megint csak a nagy ellentmondásoktól eltekintve általában úgy járunk el, hogy a repülőterek, a légitársaságok és a fogyasztói szervezetek leülnek, e, és e, megegyeznek ebben, ezekben a, a költségekben, illetve ezekben az illetékekben. Ők ezt meg tudják oldani általában elég jól. De ugyanakkor e, és én, most, és én most nem foglalok állást. Néha nagyon nagy ellentmondások vannak mert a légitársaságok azt mondják a légitársaságoknak, hogy túl sok pénzt kértek, még a, légi, a repülőterek azt mondják, hogy nem kérünk még mindig eleget, mert többek a, a, a védelmi költségek ennél magasabbak. És akkor most ki döntsön ebben a E, ebben a kérdésben. Nem a mi feladatunk ugyanis, hogy igazságot tegyünk a két fél között. Tehát én azt javasolnám, hogy e, a polgári, ügyi repülő, polgári repülésügyi hatóság, illetve hatóságok, amelyek egyébként is felügyelik ezt a területet, döntsék el, hogy e, hogyan is működnek a repülőterek és a légitársaságok. És hogyha ellentmondás vagy vita van a légitársaságok és a repülőterek között, akkor ezek járjanak el döntőbíróként, akár tegyenek rendet, csapjanak szét köztük, és állapodjanak meg. Ehhez nincs szükség rendeletre, mert valójában már most is megtehetnék, és én pedig nem szeretném, hogyha mi lennénk a döntőbíró ebben a kérdésben. Tehát, végezetül elnök úr, Lightfried úr ugyan jó, megkö- jó megközelítést alkalmaz, mi eh, szakbizottságként nem akarjuk bonyolultabbá tenni ezt az egész ügyet, nem akarjuk eh, a szálakat összekuszálni, és amit végképp nem akarunk csinálni, az az, hogy eh, az utasra további költségeket terheljünk rá. Én erre nem vagyok hajlandó, azt gondolom, hogy utasként eleget fizetünk, minden mást is egyébként mi fizetünk, a jegy különböző összetevőit, és még ezt a biztonsági költséget is. Azt gondolom, és itt még ezt szálláspontomat nem tudta senki eh, érdemben megcáfolni. De azt gondolom, hogy eh, ez a bizottság tud eh, okos, megfelelő állásfoglást hozni. Köszönöm, mondja az elnök, de grandes Pascual. señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. az első vita során, tehát most régi érveket hozunk fel, csak ezeket ismételgetjük. De hát gondolom, hogy ezt meg kell tenni. Alapvetően azt hiszem, egyetértünk abban, hogy szükség van erre az irányelvre, hiszen szükség van a biztonságra, ebben mindannyian egyetértünk. A jelentéstevő azt mondta, hogy a részleteket is majd megnézzük. De hát szerintem a fő kérdés inkább az, hogy ki fizet. Ezzel kapcsolatban pedig egyességre kell jutnunk. Jelenleg a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő beszámolt, és ha, amikor ezt majd módosítjuk, azt a jelentést, akkor olyan jelentést kell létrehoznunk, amelyel mindenki egyetértett hiszen kemény munkát végeztünk, és a legfontosabb, hogy az állampolgárok biztonságát garantáljuk. És ezért ehhez biztonsági intézkedéseket kell meghozni. A kérdés az, hogy ki fizet az utasra akarjuk ennek az egésznek a terhét tenni, vagy pedig a tagállamokra, vagy mind a kettőre. Ez a vitát már régóta folytatjuk. A spanyol, spanyol álláspont a tanácsban az, hogy és valószínűleg a spanyol elnökség alatt fogjuk elfogadni ezt a jelentést. Tehát a spanyol álláspont a következő. hogy mindegyik tagállamnak a költségvetéséből fizessük ki ezeket a költségeket. Nem egy csak akarat szerint, vagy hirtelen kell szerint kiszámított különböző illetékek, adók alapján. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem folytatnak ilyen rendszereket, de hogyha a, a fogyasztóknak a véleményt is megkérdezik, akkor azt hiszem, hogy nem lesz átlátható a rendszer. Tehát különböző illetékek vannak a különböző tagállamokban, tehát végül is meg kell egyeznünk abban, hogy a különböző költségeket hogyan osztjuk meg. Liberácki úr következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is eh, azt szeretném mondani, hogy Foster asszony álláspontjával értek egyet, tehát hogy nem a légitársaságokat, hanem az állampolgárokat kell megvédenünk. Tehát a repülés meg, a védelme az tulajdonképpen a legkevésbé fontos aspektusa ennek a kérdésnek. Amikor megnézzük a világkereskedelmi köz központnak az esetét, e, és a repülőgépeket, amelyeket eszközként használtak fel, akkor ezek nem nagyon drága e, eszközök voltak. Mi itt nem a e, repülésnek, hanem az állampolgároknak a megvédéséről beszélünk. A különböző repülőtereken. Például, hogyha Heathrow, Stettin vagy lengyel repülőtérről beszélünk, akkor biztonsági felszerelésekre van szükség, és a, ezeknek a, az amortizációja az nyilvánvalóan különböző hízróban és Csecsinyben, de hát az eredmény az ugyanaz lesz. Tehát különböző helyzetek vannak, a személyzettel kapcsolatos költségekben is nyilván vannak vámhivatalnokok, amelyek és másfajta alkalmazottak, akiknek a szolgálatait az, a repülőterek veszik igénybe, és ezeknek is más-más a helyzete az EU tagállamok között. A jelentéstevő nagyszerű munkát végzett, különböző lehetőségeket sorolt fel, és eszmecserét akar ezzel kapcsolatban megindítani. Ezt köszönjük neki. Értem, hogy harmonizált szabályokat szeretnénk az egész EU-ban létrehozni, azért, hogy a verseny, a tehermegosztás hasonló lehessen a különböző tagállamokban nem veszekednünk kell, hiszen ennek az árát az állampolgárok és mi fogjuk megfizetni. A kérdés az, hogy közvetlenül tesszük ezt adókon keresztül, vagy pedig közvetve, közvetlenül, közvetlen, tehát közvetve, hanem, vagy pedig közvetlenül. Hogyha hasonló feltételeket akarunk, az ipar többi ágazatához képest, akkor vegyes rendszerre van szükség, és pedig, hogy az állami és a magán rendszer kiveszi a saját részét. és a csomagrendszert is figyelembe vehetjük. Miért van állami rendszerre, közrendszerre is szükség. Ugyanis a biztonságról itt szélesebb értelemben beszélünk, nem csak biztonságról és védelemről beszélünk a repülőn magán, hanem sokkal többről van szó olyan repületékre, repülőterekre van szükség, amelyek szövetséget alkotnak, és az állami rendszernek is biztosítani kell a biztonságot, olyan, amely olyan rendelkezéseket hoz, amely pénzügyi felelősséget is megszab. Tehát a szabályozóknak nem csak azoknak részére kell szabályozni, akik fizetnek ezért. Egyetértek azzal is, hogy az Európai Polgári Védelmi Szövetséget nem igen látjuk pedig őket is bele kellene venni, és felelősséget kellene vállalniuk. Én ezt az ügynökséget arra ösztönzöm, hogy ezt tegye meg, és magunkat pedig arra, hogy ezt mi összetett módon rendezzük. Mi nem a repülést védjük, hanem mindannyiunkat. És hosszú távon akik terrorizmussal foglalkoznak, és a biztonság és a védelemnek a kereteit feszeketik, azokat, azoknak ne engedjünk teret. Köszönöm szépen. Redburn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Foster asszonynak nagyon igaza van, és még emlékszem arra a vitára, amit az előző parlament folytatott le, amikor is foglalkoztunk a légiközlekedés védelmi javaslattal. De önök is emlékeznek rá, nyilván, hiszen sok kollega, a szakbizottság tagjai jelen voltak az előző parlament vitáján, amikor megpróbáltunk megint csak egyetértésre jutni az egyeztetési eljárásban. És emlékszem képviselőkre, akik az ott jelen voltak, és ők is emlékeznek rá, hogy mi volt a legnagyobb kérdés az egyeztetés során. A különleges biztonsági intézkedések finanszírozása volt ez a leg, nagyon fontos kérdés, nem az általános, ami minden repülőtéren megvan, hanem rövid, közép vagy hosszú távon olyan speciális intézkedésekről beszéltünk, amelyeknek a megvalósítása nagyon költséges. Emlékszem rá, hogy megegyeztünk abban, hogy e, akkor hagyjuk jóvá ezt az irányelvet, hogyha a bizottság előterjeszt egy javaslatot e, a biztonság finanszírozására vonatkozóan, és ebben figyelembe veszi a parlamentnek azt a véleményét, amit kifejtettünk az egyeztetés során. Nos, mit is látunk most a bizottság javaslatában, ami előtt előttünk fekszik. Hát azt, hogy nem foglalkozott véleményem szerint a, azokkal a fundamentális kérdésekkel, amelyekre a parlament rávilágított a korábbi egyeztetés során. A bizottság lehet, hogy úgy érzi, hogy a tanács úgyse fogadná el, amit a parlament kér, talán emiatt van, vagy talán valamilyen köztes kurzusról, ami végül is nem lesz elfogadható se a parlamentnek, se a tanácsnak. De az eredmény az egy ilyen semmilyen megoldás, ami végül is sehova nem vezet. Hova is kellene elérnünk? Korábban is az előbb már említettem, hogy itt a különleges biztonsági intézkedésekről beszélünk. Ha megnézzük, mi a helyzet Európában, különböző módszereket alkalmaznak a tagállamok, és ennek az eredménye tulajdonképpen, hogyha belső piaci eh, fogalmakat használunk, akkor ez a verseny torzulását eredményezi. Ugyanis eh, valahol egy eurót fizettünk a biztonságért, az Egyesült Királyságban pedig az a másik véglet 50 vagy 60 euróba kerül a biztonság, a védelem. Ez nyilvánvalóan nem tesz lehetővé tisztességes versenyt az EU-ban. De még ennél is messzebb mennék, elnök úr mert ha az EU-n kívülre tekintünk, például az Egyesült Államokra, az Egyesült Államok kormánya 100%-ban megfizeti a repülőterek biztonsági költségeit a saját területén. És tekintettel arra, hogy a repülés, a közlekedés ágazata egy hatalmas transatlanti és globális piac, megint csak azt látjuk, hogy az európai légitársaságok, és ami ennél is fontosabb, az EU repülőteréről induló utasokat hátrányosan sújtja az, hogy mennyivel többet fizetnek a biztonsági díjakért. Ezért Elnök úr, azt szeretném látni, hogyha egy új javaslat, egy más javaslat születne, amelyik elismeri azt, hogy időnként lesznek különböző mértékű veszélyek különböző tagállamok, különböző repülőterein, és rövid vagy középtávon ezek rövid vagy középtávú problémák, amelyekkel a repülőterek szembesülnek. És ezt közpénzekből kell megfizetni, nem pedig a magánutasokkal kell megfizetetni. Valamennyien elfogadjuk, hogy szükség van egy általános biztonsági háttér szintre a repülőtereken, hiszen az emberek ugye, itt ezeket használják, itt utaznak, de azok a különleges biztonsági intézkedések, amelyekhez ez a szakbizottság is ragaszkodott, hogy legyenek, azokat a közpénzből kell, közpénzekből, költségvetésből kell finanszírozni. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólás után hagyj megyek én is néhány szót Szeretném megismételni azt, eh, hogy a korábbi a kifizet fizet kérdéssel kapcsolatos vitában is eh, a múltban elhangzott, különösen az egyeztetések eh, során. Tulajdonképpen én voltam az egyeztetésen részvevő delegációban az egyetlen, aki nemmel szavazott arra a megállapodásra, ami ott meg összejött. Foster asszony, Bradburn úr, Alkadrái úr, amit elmondtak, az igaz. És az egyetlen dolog, ami miatt keresztül ment, vagy eljutottunk addig a megállapodásig, az az, vagy azon bukott meg az egész, hogy a finanszírozás kapcsán nem jutottunk gyűlőre. Őszintén szóval, kollégák, azt gyanítottam, hogy ez itt is így lesz. És alapvetően tudjuk, hogy a tagállamok nem akarnak mindent maguk megfizetni. Az érdekes dolog ez a level playing field az egyenlő játékszabályokkal. Ugye lesz itt torzulás, mert van olyan tagállam, amelyik fizet. Az én ö, hazám az soha nem fog fizetni. Itt ö, ő fensége, a királynő, pénzügyminisztériuma egy fillért se fog erre adni, tehát lesznek különbségek. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, és egy kis realizmust kérek a képviselőtársoktól. A jelentés tevő bizottság és a tanácssal tárgyalni fog, valószínűleg a végén lesz majd egy egyeztetés, és az utolsó percben megint az lesz, mint az utolsó alkalommal, azaz itt teljesen kihúzzuk a szőnyeget a raportőr lába alól. Csak figyelmeztetném a bizottságot, hogyha most azt mondják nekem, hogy a biztonság finanszírozása egy hatalmas nagy kérdés, és hogyha itt a szakbizottságként azt mondják, hogy ez olyan kérdés, ahol is a tagállamoknak kell növelni a biztonságot. Elkadrái úr ugye azt mondta, hogy most 35% a, a leptéri költségnek már a biztonságra esik. Most tudjuk, az Egyesült Királyságban előfordult, hogy valaki egy Land Roverrel próbált bemenni a Glasgow-i repülőtérre, és a kormány nem azt kérte, hogy most valaki majd ott ilyen akadályokat emeljen, hanem saját maguk ezt megcsinálták és finan... hogyha most azt akarjuk, hogy ebből egy nagy ügyet akarunk kreálni, és hogyha mi, mint szakbizottság azt gondoljuk, hogy a biztonságot és a különleges biztonsági intézkedéseket valamilyen állami pénzből kell finanszírozni, akkor jó, rendben van, akkor e felé menjünk, de ne azt csináljuk, hogy ott elmegyünk az egyeztetésre, és aztán ott bedobjuk a tűrő között. Lássuk tisztán, hogy mit akarunk, mit akarunk, mit várunk el a raportőrünktől, mit csináljon. Csak ennyit szeretnék most erről elmondani. Ähm, ich wollte mich nicht zu Wort melden, Matthew, Gross úr, nem is akartam szót kérni, de most meghallgatva önt egy dolog világossá vált. Deja vu érzés, vagy déjà entendu. Azaz egészen pontosan tudjuk, hogy egy tagállam se akar mindent fizetni, 100%-ig mindent fizetni. És még, még, rosszabb, az senki nem akarja azt, hogy mi mondjuk meg, hogy ki fizessen, és ami még ennél is rosszabb, semmi nem, senki nem akarja, hogy mi azt mondjuk, hogy a tagállamoknak kell ezt megfizetni. Ismerjük, ez, ez a helyzet a tanácsban. Ezért az, amit te mondtál elnökként, hogy tűzzünk ki egy irányvonalat, és ahhoz legyünk hűek, vagy pedig mondjuk azt, hogy a finanszírozás kérdését teljesen kizárjuk és akkor biztos lehetünk abban, hogy nagyon gyorsan meg lesz a kompromisszum a tanácssal. De azt hiszem, az, az a kérdés, hogy ki, ki mit fizet, az a másodlagos. Akarjuk ezt a kérdést felvetni, vagy sem? És hogyha koherensek, következetesek akarunk lenni azzal, amit a múltban tettünk, akkor beszélnünk kell erről, és a tanácsnak is el kell mondanunk, hogy mit akarunk. De akkor maradjunk amellett a vonal mellett, amiben megegyeztünk, és ne lépjünk vissza. Nekem személyesen az a véleményem, hogy a finanszírozásról beszélnünk kell, ne e, engedjünk, függetlenül attól, hogy mi lesz a tanács e, magatartása, vagy hogyan viselkedik a tanács, és ahogy az előttem szólók is elmondták, itt a parlamentben, legalábbis ebben a szakbizottságban azt hiszem e, széleskörű konszenzusra juthatunk, a tekintetben, hogy a biztonság, a plusz, a különleges biztonsági intézkedések finanszírozása mindig is állami feladat kell, hogy legyen és hogyha hozzá akarunk járulni a transzparenciához, akkor az első rész kapcsán, amit nevezünk mondjuk primér elsődleges biztonságnak, jó, akkor ezt bízzük rá, hagyjuk nyitva, hogy ezt az utasok fizetik meg díjakkal, vagy pedig a adófizetőkkel fizetetjük meg, de a plusz a speciális intézkedéseket, amelyekről, ahogyan ezt Philip Redburn is elmagyarázta, ez mindig állami feladat legyen, mert ez az államot érintő fenyegetés. Azt hiszem, hogy ez egy olyan vonal, ami konszenzus képes. Nem kell itt ma megegyezzünk a finanszírozásról. Ma is és holnap is. Még csak az a kérdés, hogy ez a szakbizottság mit akar, terjesszen elő javaslatot a finanszírozásról a bizottság, vagy sem. És itt a, nem lett kompromisszum, félutas megoldás, vagy akarjuk, vagy nem. Köszönöm, hogy hát, valóban én is ezt mondtam, tehát a raportőrt hagynunk kell, hogy menjen a saját feje után. Itt azt gondolom, hogy itt mi most pénzt szeretnénk majd a jelentéshez hozzácsapni. Bárhogy is döntünk, a parlamenti delegáció aztán tartsa magát ahhoz a döntéshez, és ne feküdjön le rögtön a tanácsnak akkor, amikor azok először elkezdenek vicsorogni. Tehát e, ennyit mondtam csak pusztán. Tehát támogatnunk kell az előadónkat, a raportőrünket, bármi is történik. Nagyon gyorsan, egy nagyon gyors megjegyzés következik, és utána pedig Kajeka úr. Kún úr. Köszönöm, elnök úr. Rövidesen láttuk, hogy összességében is elég összetett, zavaros a helyzet. Ez persze így alakult ki. Lockerbie, szeptember 11, az összes sok borzalom, ami megtörtént, eredményezte ezt. És a légi közlekedést veszélyek fenyegetik, több veszély, mint a többi közlekedési ágazatot. Ezért biztonságosabbá kell tenni a légi közlekedést. Egy másik kérdés, hogy az utas, aki vesz egy repülőjegyet, tudja egyértelműen, hogy miért fizet, és melyik a költségek miből tevődnek össze. A költségek átláthatósága, ahogyan ezt az előadó is elmondta, nyilván ezt követelnünk kell. A biztonsági normák pénzbe kerülnek, világosan kell definiálnunk minden, kötelez, minden tagállam számára kötelezően, hogy legyen ilyen biztonság, de emellett van egy állami rendőri feladat is, az ellenőrzések, a biztonsági ellenőrzések lebonyolítása, és szabályszerűen kell lebonyolítaniuk az utasok ellenőrzését. Itt Különböző helyzetek léteznek. Sok területen ezeket a rendőri állami feladatokat már outsourcolták, már kiadták magán kézbe. Sok területen azt látjuk, hogy ez kedvező megoldás, legalábbis költség szempontjából, hogyha összehasonlítjuk a költségeket. Lehet, hogy a bizottság azt mondja, hogyha összehasonlítjuk, össze akarjuk has, hasonlítani a normákat, a versenyfeltételeket, akkor a legjobban ezt akkor tehetjük meg, hogyha vállalatokra bízzuk ennek a szolgáltatásnak a nyújtását. És aztán három-négy évente újra pályázatot írunk ki, és akkor nem kell egy ilyen sok, drága, költséges állami apparátus működtetni. Másrészt ezek a e, biztonsági szolgálatok e, persze kiállítják a számlát, benyújtják a számlát az államnak, és a teljesítményükért, a szolgáltatásukért cserében történt, van egy elszámolás a repülőtereken a különböző szereplők között. A szabályozó hatóságnak pedig tudnia kell, hogy melyik költségelem mit tartalmaz. A többi közlekedési ágazatban is így van, csak sokszor elfedik, elfedődnek bizonyos költségelemek, az állam mindig faragni akar a költségeken, és itt különböző verzió létezhet, mondjuk legyen 20% állam, 80% utasság, különböző megoldási lehetőségek vannak, csak valamit el kell dönteni a bizottságnak. Köszönöm. So, Mr. Kajaka, some... Köszönöm, Kajaka úr. Azt hiszem, hogy kapott eleget, amire válaszolhat. Köszönöm, elnök úr. És hadd mondjam el, hogy a bizottság végigfigyelemmel kísérte ezt a nagyszerű vitát, és ahogy a többi hozzászóló is tette, Lichtfried úrnak én is gratulálnék ahhoz, hogy milyen jól sikerült összefoglalni ezt a, és összefogni ezt a témát. Ön is, elnök úr, és mások is jelezték, hogy a kiinduló pont miatt egy ilyen dejavű vu érzéssel lengi körül ezt a témát. Tudjuk, hogy szeptember 11 után, mint ahogy ezt Foster asszony és Zaszade úr is mondták, a bizottság kénytelen volt a repülés védelem kérdésében javaslatot tenni. Most létezik egy keret. Amikor ezt a keretet létrehoztuk, akkor döntöttünk arról, hogy ki felelős a biztonságért, és kinek kell fizetni a költségeket, a kormányok, a légitársaságok, vagy mind a kettő. A bizottság javaslata, amit májusban fogadtunk el, egy lépéssel előrébb kívánja vinni ezt a vitát, és ténylegesen megfogható politikát akar létrehozni, de el kell mondanom, hogy a biztosok kollégiumának választása az volt, vagy döntése az volt, hogy pragmatikus megközelítést fognak alkalmazni. A javaslat követi a februári Európai Bizottsági jelentés nyomvonalát, és azt mondta, azt mondja, hogy a nem diszkriminatív díjak szükségesek ahhoz, hogy ne legyen torza verseny a légitársaságok között. Ahol ilyen életéket kivetnek, biztonsági életéket, ott igazolni kell a költséghez kötöttséget, a diszkrimináció mentességet, és konzultálni kell a meghozataluk előtt. Mit jelent ez valójában? Ez azt jelenti, hogy vannak olyan elvek, amelyeket jelenleg nem tartanak tiszteletbe, ezeket mostantól kezdve mi érvényre akarjuk juttatni. És itt nem nem kis dolgokról van szó, azt szeretnénk, ha nem lenne diszkrimináció a légitársaságok között, azt szeretnénk, a konzultáció előzné meg a díjak kialakítását, és azt szeretnénk, ha ez az egész átlátható lenne. Szaszada úr megkérdezte, hogy hogyan lehet az átláthatóságot biztosítani. Nos, három szinten lehet biztosítani az átláthatóságot. A repülőtér szintjén a repülőterek tájékoztassák a légitársaságokat a védelmi, illetve biztonsági díjak alapjairól, a légitársaságok szintén meg kell eh, állapodniuk eh, a légitársaságoknak, és maguknak el kell dönteniük, hogy milyen szintű biztonságot akarnak, és tagállami szinten pedig, mivel a tagállamok is eh, tagállamok is átláthatóan kell, hogy működjenek, ott pedig a nemzeti az országos nemzetgazdaságra való hatást kell láthatóvá tenni. Nos, vannak természetesen ennél szigorúbb intézkedések is, mint ahogy Foster asszony is mondta, valóban azt kérjük a nemzeti hatóságoktól, hogy hozzanak létre, vagy nevezzenek ki egy független hatóságot arra, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtását monitorozza, és járjanak el döntő bíróként, hogyha konfliktus van. Azt mondtam, hogy pragmatikusan állunk ehhez a kérdéshez. A politikai döntés az volt, hogy nem tudunk harmonizálni, nem tudjuk harmonizálni egész Európában ezeknek a védelmi díjaknak vagy költségeknek a e, kialakítási módját. E, hogyha körülnézünk a 27 tagállamba, teljesen más a e, helyzet egyik tagállamról a másikra. Sőt, a világon aztán még különbözőbb megoldások vannak. Egyszerűen nem lenne reális teljes harmonizációt elérni. Bukásra van, kudarcra van ítélve e, ez a dolog. A bizottság kétszer már ebbe belebukott, kétszer törött bele a bicskánk. E, először is elveket akarunk kialakítani, de nem tekintünk el, és nem felejtjük el a költségeket sem. E, ezért is vezettük be a költséghez kötöttség elvét. A védelmi díjakat csak a védelem költségeinek fedezésére lehet fordítani. És figyelembe kell venni az egyéb támogatásokat is, illetve a berendezések megvételének és működtetésének költségeit. Tehát itt a költségekre tényleg tekintettel akarunk lenni. Természetesen a parlamentnek a joga, hogy mondjuk a conciliation során azt mondja, hogy önök többet akarnak, vagy kevesebbet. Az Európai Bizottság szimpátiával viseltetik egyes gondolatok iránt, és egyes itt felmerült ötletek iránt. Például a tagállamok további intézkedéseket hozzanak a védel, az er- repülőterek védelme érdekében. Nos, ez megint olyan kérdés, amiről lehet beszélni. Aztán vannak ambiciózusabb javaslatok. Lehetséges-e például egy harmonizált rendszert, egy vegyes harmonizált rendszert kialakítani? Én erre azt mondom, hogy nagyon nehéz lenne. De adott esetben a conciliation során lehet erről is beszélni. Aztán volt, felvetették az állami támogatások kérdését, illetve az egyenlő versenyt, Hannis Plesard asszony említette, és ez nagyon fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy egyenlő esélyeket kell teremteni Európában, és úgy gondoljuk, hogy a versenytorzításokat fel kell számolni. Úgy gondoljuk, hogy az általunk megjelölt elvek érvényre juttatásával valójában jelentősen tudjuk javítani a helyzetet, mert átláthatóbbá, lesz a helyz, átláthatóbbá válik a helyzet. Tudni fogjuk, hogy hova mennek a pénzek, mire költik a pénzeket. Jobb lesz a konzultáció a légitársaságok és a repülőterek között. És azt gondolom, hogy az irányelv jó irányba megy illetve bevonja a nemzeti hatóságokat is ebbe az egész ügybe. De ahogy De Grandes úr is mondta, jelenleg még egy nagy vita folyik erről az egészről, ami túlmutat magán az irányelven. Simpson úr, azt gondolom, hogy a bizottság összességében le akarja folytatni ezt a vitát. Hogyha az Európai Parlament a conciliation során ki akarja tágítani ezt a vitát a tagállamokkal, megteheti, mert joguk van hozzá. Nagyon jól fogalmazott, lehet arról is vitatkozni, hogy ki fizet. Megpróbálhatjuk harmonizálni a reptéri költségek kérdését, ezt már megpróbáltuk és kudarcot vallottunk, nem a biztonsági díjaknál, hanem más díjaknál, de itt adott esetben először lenne egy olyan eszköz, amely a reptérvédelmi díjakkal foglalkozik, amely közös elvek mentén épül fel, a mentesség, a konzultáció, az átláthatóság, a költséghez kötöttség, és én azt gondolom, hogy nem lenne helyén való, alábecsülnünk ennek az első lépésnek a fontosságát. Ez ugyanis elvihet egy további lépés sorig, amely teljesíti a célkitűzéseinket. Nagyon fontos, hogy a parlament elmondhassa, mit akar. Ez a konzultáció a svéd elnökség alatt már is folyamatban van. A a co-decision során, az együttdöntés során. Egyébként szerintem lesz conciliation, és azért szóltam el magam. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul a kérdés. Köszönöm szépen, Freudi elszólás volt. Hennis Plasert asszony szeretne hozzászólni röviden? Egy mondatban szeretném. Köszönjük a bizottságnak a választ amikor azt mondta, hogy vétázhatunk arról, hogy ki mit fizet, de ugyanakkor azt is mondta, hogy nem harmonizálhatunk, akkor tulajdonképpen e, az előző egyeztetés során bennünket e, jól félrevezettek, mert korábban azt mondták, hogy lehetséges ez a javaslat, és azt mondja, hogy nem. Hát sajnos itt a, nem tudok egyet érteni ezzel. Elnök, köszönöm szépen. Én tulajdonképpen ellene vagyok, vagy én ellene szavaztam. Lightfield úr szeretne válaszolni? És hogyha ütemtervet is ismertethetne velünk, akkor hálásak lennénk. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák! Köszönöm ezt a nagyon informatív vitát, információgazdag vitát. Azt hiszem, egyre intenzívebben kell dolgoznunk ezen a jelentésen, meg kell találnunk a megfelelő irányt, és ezt világosá kell tennünk, hogy ebbe az irányba akarunk haladni. Sok területen viszonylag egyhangúan azt támogatjuk, hogy a tisztességes versenyt biztosítani kell, nem csak az európai repülőtereken, hanem Európán kívül is. Azaz, a mi repülőtereink és a légitársaságaink ugyanolyan esélyeket kapjanak, mint az Európán kívüliek. A másik dolog. Egy transzparens rendszert akarunk, egy olyan rendszert, amely nem hoz létre új bürokráciát, és amely nem kerül még több pénzbe, hanem a felhasználóknak, az utasoknak, a repülőtereknek, az üzemeltetőknek lehetővé teszi, hogy mindenki pontosan tudja, mit követel, mit kap. Azt hiszem, abban is egyetértünk, hogy nem szabad beavatkoznunk ott, ahol a dolog jól működik, hanem csak ott avatkozzunk be, ahol valami gond van, ahol nem működik jól a rendszer. De ezek a dolgok tehát viszonylag világosak. És az az érzésem, hogy ez a szakbizottság a költségek kérdését is meg akarja vitatni, és definiálni akarja, hogy adott esetben a költségek mely részét kellene az államnak fizetnie, adott körülmények között, és mely hányadot nem. Véleményem szerint ezek a jelentéssel kapcsolatos fő elemek és amennyire lehet, és amilyen gyorsan lehet, szeretnénk tovább lépni. Decemberben azt hiszem, hogy a bizottságban tudunk már szavazni erről, vagy nem. Hát ez egy kicsit túl, túlszoros határidő lenne. Inkább januárra nyújtsa be a jelentést, és akkor majd megnézzük, hogy mi legyen a módosítások benyújtásának határideje, és mikor szavazunk. Tehát ha azt mondja, hogy januárra el tudja készíteni a jelentést, akkor kezet fogunk, és azt fogom mondani, hogy maga egy fantasztikus jelentéstevő ó, hát ez nagyon jó, hogyha valaki itt eh, azért ellenőrzi a dolgokat, eh, jó, kicsit felgyorsítottam volna a dolgot. De van egy alapkérdés, egy elvi kérdés, és ezt szeretném most még itt a vita végén feltenni. Természetesen készen állok arra, hogy eh, részt vegyek a csatában azon kérdések kapcsán, amiket itt eldöntünk. De azt kérem, hogy ha döntünk, akkor álljunk ki emögött, emellett, és maradjunk a dolog mögött végig, máskülönben ez nem fog menni. Köszönöm szépen, Jörg. Jörg. Na majd meglátjuk, hogy decemberre lesz-e tervezett, e, és akkor januárban e, majd megegyezhetünk, hogy mi legyen a módosítások benyújtásának a határa ideje. Nagyon hasznos volt ez a vita, még hogyha volt is ilyen déjà vu, tehát már látott benyomásunk. A következő napi rendi pont a bizottsággal folytatott eszmecsere a e, folyadékok tiltásáról. Csak emlékeztetni szeretnék, és Kajaka úr e, számára is e, mondom, hogy a koordinátorok ülésén ma megegyeztük, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Kajaka úr, ezt, ki ott volt ezen a vitán, nyilván tudja. De csak azért mondom, hogy a koordinátorok jelentésének megfelelően az bizottság így döntött. Úgy érzem, hogy fontos volt, hogy az egész bizottság meghallgathassa a bizottság véleményét a folyadékok tiltásával kapcsolatban, tehát nem csak a koordinátorok. Tehát ez az eszmecsere most tulajdonképpen alkalmat biztosít arra, hogy tájékozódjanak, és foglalkozanak bármilyen gondolattal, azokat illetően, hogy mit fogadunk el tehát szeretnék a saját véleményüket is ismertetni. Ez az eszmecsere ugyanakkor nem fog semmi konkrét eredménnyel járni, hiszen már döntést hoztunk. De a képviselőknek jogot biztosít arra, hogy kifejtsék a véleményeket a fontos kérdéssel kapcsolatban és a bizottságnak is jelzést közd. Ez egy komitológiai kérdés, tehát a szakértőknek a véleményét várjunk, várjuk, és akkor a komitológiai eljárás során a bizottság is megfogalmazza a saját véleményét, és egyszerű igenre vagy e, e, nemre van esély, módosításra nincsenek lehetőségeink nagyon fontos, hogy a képviselőknek lehetőséget biztosítsuk arra, hogy a bizottságnak a jelentését meghallgassuk. Ezért Kajaka úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság örül annak az alkalmának, alkalomnak hogy eszmecserét folytathat a Trump bizottsággal erről a kérdésről, amely fontos és érzékeny. És szeretnék most tájékoztatni arról, hogy hogy áll a helyzet a folyadékokkal kapcsolatban. Röviden emlékeztetnék arról, hogy mik a fő elemei ennek a kérdésnek. Az 2006-os augusztusi események után bevezették az Európai Unióban a folyadékok tiltását. Ne felejtsük el, hogy ekkor voltak a hiszrai terrorista cselekmények a biztonsági hatóságok tájékoztattak arról, hogy e komoly fenyegetést jelentenek a folyadékok, és ezért e, a tiltást azért vezették be, hogy amíg a technológia nem engedi meg, hogy ezeket a folyadékokat fel tudják fedni. A 2009-es rendelet szerint azt mondták, hogy 2010. április 29-ére ezt a tiltást megszüntetik, mivel addigra a technológia majd rendelkezésre áll. Sajnos ez a technológia azonban lassabban fejlődik, mint vártuk volna, és mielőtt lejárna ez a hét hónappal mielőtt lejárna ez a határidő, korlátozott mértékben áll ilyen technológia rendelkezésekre, és épp ezért 2010-re nem lesznek képesek a repülőterek ezeket felállítani. Tehát egy olyan helyzettel állunk szemben, mint ahogy az elnök is mondta, hogy ezt a kérdést komitológiai eljárás során kell megtárgyalni, és ezért Tajani úr október 1-én írt a TRAN elnökének, és a LIBE bizottságnak az elnökének, hogy beszámoljon, hogy hogy állnak a dolgok. Hogyha ez a szabály lejár, és nincsenek alternatív ellenőrzési módszerek, akkor nagyon nehéz helyzet kell, kell szembenéznünk. A, ugyanis a hírszerző szervektől, a biztonsági szervektől ö, azt az információt kaptuk, hogy a fenyegetés továbbá is fennáll. Tehát április 10, 2010 április 10-ére nem tudjuk ezt a tiltást megszinteni. Ugyanakkor a bizottság úgy érzi, hogy nem lehet csak nyitottan meghosszabbítani a jelenlegi korlátozásokat hogyha ezeket meghosszabbítjuk, anélkül, hogy ennek határidőt szabnánk, akkor fennáll annak a kockázata, hogy ezek majd állandóvé válnak, és ez lesz a legrosszabb megoldás. Mert akkor nem küldünk jelzést a, a, az iparnak, hogy gyorsítsa fel ezen technológiának a kifejlesztését. És nem engedhetjük meg a folyadékokat, de azt, hogy fel lehessen vinni a fedélzetre, ezeket fokozatosan lehet csak bevezetni, akkor, amikor már meg lesz a megfelelő technológia. Ezért a bizottság ezt a elhúzott megközelítést választja. Tehát 2010-től a folyadékok, a zselék és a többi a, hogyha nem közösségi légitársaságtól viszik, akkor azokat beengedik a biztonságos területekre és a repülőgépekre bizonyos feltételek mellett. E, és pedig a feltételek az, hogy duty free üzletekben vásárolták őket, és olyan zacskókban vannak, amelyeket nem lehet csalni. A második lépésként 2012. április 29-ére olyan repülőterekre, ahol 10 millió eh, eh, otas van, eh, és tudják ezeket az árukat ellenőrizni a szabályoknak megfelelően, azokat engedjük meg. Végül pedig 2014. április 29-re minden repülőtérnek tudnia kell átvilágítani ezeket a folyadékokat a megfelelő berendezésekkel azért vannak ezek a dátumok, mert lehetnek olyan repülőterek, amelyek még nem állnak készen erre. Nyilvánvalóan ezek mind végső határidok. Persze hatar, hamarabb is teljesíteni lehet ezt, hogyha úgy akarják a repülőterek. Nagyon fontos, ahogy az elnök is mondta, tudni azt, hogy ez egy javaslat, és a bizottság a repülési biztonsági bizottsággal november 18-án még tárgyalni fog, tehát ezt még nem fogadtuk el. De E, a bizottság ülése előtt talált, úgy, úgy találtuk, hogy fontos lenne az Európai Parlament véleményét is megkérdezni. Úgy látjuk, hogy a e, bizottságot ebben a e, biztonsági bizottságban megkérdezik, és ezért nagyon örülünk, hogy ilyen eszmecserét fordíthatunk az Európai Parlamentnel a biztonsági, a repülésbiztonsági bizottság után megvan, hogy milyen eljárást kell követni, és a parlamentnek is állást lehet foglalni ebben a kérdésben. És mi tiszteletben tartjuk ezeket az eljárásokat, de azért tartjuk ezt az eszmecserét itt most, hogy halljuk a parlamentnek a véleményét is. Ez egy nehéz vita lesz a Repülésbiztonsági Bizottságban, már is kaptunk olyan megjegyzéseket, amelyek azt jelzik, hogy túlságosan ambiciózus ez az ütemterv. Vannak, akik további, későbbi időpontot akarnak megvalósítani, vannak, akik ezt nyitottan szeretnék hagyni. Az nemzetközi dimenzióját is figyelembe kell venni ennek a kérdésnek a bizottság. Egy felülvizsgálati záradékot is tervez, hogyha nemzetközi szinten gyorsabban alakulnának a dolgok, és nyilvánvalóan ezeket is akkor figyelembe vennénk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy már valami rendel, rendelkezésre álljon, amikor ez a, lejár ez az időpont. Épp ezért, hogyha ezt nem teszük meg, akkor nehéz helyzet lesz. Először is azért, valós biztonsági kérdésé válna, mert nem lennének közös szabályok a belső piacon, tehát széttörnénk a belső piacot az egyablakos biztonságról feledkezünk el a harmadik országokkal. Mindegyik ország különböző intézkedéseket vezetne be, és ez nem azt jelentene, hogy a szabály eltűnik, hanem azt, hogy 27 különböző szabály lenne, és ez még csak bonyolítaná az utasoknak az életét. Épp ezért szükség van az önök iránymutatására és a megjegyzéseire, és készen állunk a kérdések megválaszolására. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy már erőre léptek a, a gyártók több típusú technológia van, és, és, és nagyon modern technológia, amelyek időt igényelnek, de már bizonyos technológiai területen ígéretesek, amelyek lehetővé tennék, hogy lépjünk. Ugyanakkor nagyon nehéz lesz egy szabály alap egy bizonyos technológiára alapozni a, a megoldást, semlegesnek kell lennie, és garantálnia kell a biztonsági normákat és ez a vélemény a szakértőknek. Ezen kívül a nemzetközi, a kérdés nemzetközi alakulását is követnünk kell. Elsősorban az, első, az Egyesült Államokkal, Ausztráliával, Kanadával és más országokkal is konzultálnunk kell, olyan országokkal, amelyek a szabályt alakítják. Ezen kívül a felkészülésre is szükség, időre is szükségünk van és ezért mielőtt lejárna ez a szabály 6-7 hónappal előtte, ezért jöttünk el önökhöz, hogy megkérdezzük a véleményüket. És mint ahogy már mondtam, a komitológiai eljárás követve a parlamentnek lehetősége lesz arra, hogy a véleményét megszabol, megszab, meghatározza. Ez nem együttdöntési eljárás, mégis a parlament ilyen irányban elmozdulhat. Ennyit akartam mondani és hogyha vannak kérdések, akkor megválaszolom őket, és szeretnénk hallani a parlament álláspontját is, amely a november 18-ai tagállamokkal folytatott megbeszélés során is nagyon fontos lesz. Köszönjük, Kajaka úr, remélhetőleg a megfelelő helyes szöveg áll rendelkezésre a képviselők számára ezt kiosztottuk, és felhasználhatják ezt referenciaként. Nem módosíthatjuk ezt a szöveget, ezben megegyeztünk, de a bizottságnak közölhetik az álláspontjukat, és akkor azok foglalkoznak majd velük. Hosszú hozzászólási lista van, ezért szigorú leszek. Két perc kap mindenki. From the Civil Liberties Committee because he has to... Kirk úr kért a Polgári Szabadságjogok Bizottságától szót, mert el kell mennie, és mi itt a transport Bizottságban nagyon kedvesek vagyunk. Nem tudom persze, hogy ezt más helyeken is így teszik-e velünk. Tehát Kirk úr kap két percben szót, most kezdődik. Köszönöm szépen, Ahogyan ön is tudja, én mindig bármikor a rendelkezésükre állok, csak hívjanak, szóljanak. A Libeszak Bizottság tagjaként természetesen érdekel engem is ez a kérdéskör. Konkrétan mi a helyzet az utasok tulajdon jogaival, fizikai integritásával, sértetlenségével? Mindenek előtt az a véleményem, hogy nagyon sokan férnek attól, hogy nincs még megfelelő technológia. És ezért a transfer utasokat, az átutazókat egy kategóriába akarják tenni az összes többi utassal, ami hát nevetséges. A technológia gyorsabban fejlődik, mint gondolnánk, és nem tudom, hogy a koordinátorok jelentésének mi az alapja de úgy tűnik, hogy ha egy kicsit nagyobb fantáziánk lenne, akkor új berendezéseket kellene inkább kifejleszteni, és nem a régieket kellene állandóan módosítgatni. Azt hiszem, hogy ami a mi szakbizottságunkat illeti, mi szeretnénk, hogyha ezzel a kérdéssel hatékonyabban és gyorsabban tudnánk foglalkozni, mint ami a javaslat alapján lehetséges. És olyan módon kell eljárnunk, hogy minimalizáljuk az utasok számára a kényelmetlenséget, maximálisan harmonizálunk, hogy az utasok tudják, mire számíthatnak, ha utazunk, és használjuk a józan eszünket hiszen sok repülőtéren úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. A nem alkalmazzák megfelelően az eszközöket, a forrásokat sem, még a létező technológiát is bután alkalmazzák. Köszönöm szépen! a koordinátorokra kerül sor ezek után, és ugyanígy, ugyanez az időkorlát rájuk is vonatkozik, mint a bizottság többi tagjára, az maximálisan két percig beszélhetnek. Köszönöm, elnök úr! Három kérdés, három pont fontos. Az első a biztonság, a második eh, az eljárások leegyszerűsítése az utasok számára, hogy eh, eh, feleslegesen nem macerálják az utasokat, és itt ne várjunk Godóra, mi világos határidőket akarnánk, és szeretnénk, hogyha kicsit gyorsabban mennének a dolgok, mint amit a bizottság most javasol. Ezért számunkra fontos az a javaslat, hogy egyrészt a határidők rövidüljenek le, 2012-2013 már elfogadhatóbb lenne a számunkra, mint a 2012 és 2014. Ne tegyünk különbséget a repülőterek között, Harmadik pont, ami fontos, a létező legjobb technológiát kelljen alkalmazni, és ezt szöveget itt még módosítani kell emiatt, hiszen itt lobbistákkal fogunk szembesülni. Van lesz, aki azt mondja, hogy hát ez a modell már öt év múlva, a másik két év múlva rendelkezésre áll, tehát a lehető legjobbat válasszuk, ami a követelményeknek megfelel. És végül még egy felhívás a bizottsághoz. Parlamentnek, tanácsnak, bizottságnak egy hangon kell beszélni, máskülönben fennállnak a veszélye, hogy a parlamenti vétó azt fogja eredményezni, hogy 2010 áprilisa után 27 különálló ellenőrzési rendszer fog működni, ami a legrosszabb az utasok számára. Ugyanilyen szigorúan a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Én nem támogattam soha melegen, és te jó szívvel ezt a folyadék tilalma, de hát mindegy, most nem tudunk mit tenni ez ellen. A helyzet viszont az új komitológiai eljárás miatt egy kicsit megváltozott. Az a tény, hogy 2010 eh, áprilisától, ahogyan ezt tavaly bejelentették, nem sikerül visszavonni a tilalmat. Most konstruktív módon meg kell próbálnunk eh, a lehető legambiciózusabb megoldást találni egy ilyen átmeneti időszakra. Támogatom azt a javaslatot, eh, hogy 2010 áprilisától ami a e, tranzitutasokat illeti, hogy ők a duty free-ben vett termékeiket e, átvihessék egy másik repülőteren, e, tehát ne kopozzák el ezeket a termékeket az Európán belüli utakra, hogyha Szingapurba vagy Horvátországba érkeztek, és ott vásároltak valamit. Ez előrelépés. Azután olyan megoldásra van szükség, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy a repülőterek megszervezzék magukat, másrészt viszont a e, tagállamokra némi nyomást e, kell kifejteni, hogy minél gyorsabban e, valósítsák meg ezeket a beruházásokat, hogy az utasoknak most már ne kelljen, ahogyan ez a múltban történt, úgy a kézipogyászban vinni a folyadékot, vagy a kézipogyászban vihessék a, a folyadékot, mert legyenek megfelelő berendezések az átvilágításhoz ugye most a laptopokat is ki kell venni, folyadékokat is, hogyha így lehet majd szállítani a kézi fogyászban, mint a laptopokat, az egy nagyon nagy előrelépés lesz. Vannak már olyan szkennerek, amit mindent tudnak detektálni, persze még kell néhány év, amíg ezeket alkalmazni is tudjuk. Meg kell néznünk, hogy mi történik az Egyesült Államokban, hiszen azt halljuk, hogy 2011 során ott már lesznek eredmények, és ahhoz kell igazítani a mi eljárásainkat is. És remélem, elnök úr, hogy nem beszéltem hosszabban, mint lehetett. Köszönjük szépen az Alde nevében, Köszönöm. Nagyjából egyetértünk, több biztonságot akarunk a légi közlekedésben. Tudjuk, hogy az eddigi szabályozás nem garantálja a biztonságot, mi ezt akartuk, hogy vonják vissza, de erre ez nem volt lehetséges. Egy gyakorlatias megoldást akarunk, ami jó az utasoknak és a repülőtereknek is, ami nem egy különleges szabályozás, hanem ugyanaz mindenki számára. Én bízom a technológiákban, ami nagyon gyorsan fejlődik, és el tudom képzelni, hogy 5 vagy 8 évnél rövidebb idő múlva már ez a piacon lesz, tehát lesz lehetőség arra, ami 100%-os biztonságot garantál. Nincs értelme hatalmas, lassú és nagy hiba kvótával dolgozó berendezéseket venni, ezért a C-típus kicsit feljavítva tűnik a legjobb megoldásnak. Ami pedig a bizottság konkrét javaslatát illeti, jó dolog, hogy a tranzitutasok már számára már most könnyebbé válik a helyzet, de elfogadhatatlan volt, hogy mondjuk a frankfurti repülőtéren a tranzitutasok duty free-ban vett alkoholos italaikból már egy komplet nagy raktárnyi mennyiség halmozódott fel. Pontosan meg kell fogalmazni persze, hogy mit jelent majd ez az új rendelkezés ami pedig a kettes pontot, második pontot illeti. El tudom képzelni, hogy a D-típus is elkészüljön 2010-ig, Fontos, hogy ezt bevezessék minden repülőtérre, ugyanis a levegőben a biztonság nem a repülőtér nagyságától függ, hanem attól, hogy legyenek olyan berendezések, amik megfelelően végzik az ellenőrzést. És még egy harmadik pont, ami itt nem szerepel, de amiről beszélnünk kell, költség. 300 ezer euró ezeknek a berendezéseknek a költsége körülbelül, most a repülőtereknek vagy államoknak kell ezt majd finanszírozni, mindenképpen valamilyen észszerű szabályozás meg kell, hogy alkossunk erről. Thank you. Köszönöm szépen. Foster asszony. A konzervatívok és reformisták frakciójából. Azt hiszem, hogy én leszek itt az öröm elrontója. 2006 óta mindannyian utálunk utazni, mert tulajdonképpen megkeserítették az egész utat számunkra. Na most hát nagyon örülnénk nyilván, hogyha ezt megszüntetnék. Most akkor pedig a másik kalapomat teszem fel, és elmentünk ilyen védelmi kutatólaboratóriumokba az Egyesült Királyságban, és robbanószerekkel kísérleteznek, és megnéztük, hogy mit tudnak tenni hát nem akarok senkivel sem veszekedni, de azért a valóságot is figyelembe kell vennünk. És nyilvánvalóan biztonsági intézkedésekre szükség van. Ugyanakkor nem igazán értem, hogy hogy tudunk gyorsan előrelépni. Nem látom, akármennyire is akartom, hogy a C-típusra lépünk, amikor van D-típus utána. Hiszen, a C-típusú felszerelésről van szó, és mindenkinek az jelenti ez, hogy ki kell venni a különböző felszerelésüket, és akkor sorba állni, hát akkor nem hiszem, hogy a sor végén álltok, nagyon örülnek a 2010-es első lépést illetően jó, hogyha ez megtörténhet, de hogyha itt inkább arról van szó, hogy milyen fajta logisztikára van szükség a repülőtereken. Például a kapuknak a biztonsága. Nagyon lesz, nehéz lesz ezeket elválasztani. Én optimista vagyok, de ugyanakkor, ha azt akarjuk, hogy ez működjön, akkor nem hiszem, hogy olyan dologra, dolgot választhatunk, amely nem megvalósítható, nem biztonságos. Tehát az utasok, a bárhol a világon számára, amely fontos lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krémer úr a zöldek nevében, bocsánat, nem ezt a sorrendet követtük. Nem probléma, elnök úr. Van a furcsa helyzetben vagyunk, hogy nagyon vehemensen mindig ez ellen szóltunk, minden ülésen azt kérdeztük, hogy ez milyen biztonságot nyújt ez. És senki nem tudta elmondani, hogy ennek az ellenőrzésnek mi lesz a mértéke. Ugye a duty free-ben bármit meg lehet venni, ezt aztán ezt össze lehet keverni, és hogyha öt vagy hat utas utazik együtt, akkor minden legális, amit ilyen módon elegyként össze, össze lehet állítani. Tehát az akcionizmus leple alatt úgy tűnt, hogy semmi észszerű dolog nem történik. Most itt új időpontokat mondanak nekünk, reménykedve abban, hogy majd az ipar olyan berendezéseket állít elő, amik minden, amelyek mindent tudnak ellenőrizni. De alapvetően mi mindig nem tudunk semmit. És lehet, hogy a múltban egy hibát követtünk, most tovább barkácsolunk ezen, és még több bürokrácia lesz, még lassabban mennek majd a dolgok milyenek lesznek ezek a berendezések, ki fogja ezeket finanszírozni. Itt elhangzott, hogy 300 ezer euró lesz egy ilyen berendezés, ki fogja ezt megfizetni az állam, vagy az utasok, stb. stb. Úgyhogy nem jutunk tovább, nem tudunk tovább lépni, mert azt hiszem, hogy az első lépés már hibás volt. Nem a biztonságról volt szó, hanem egy ilyen eh, eh, mímelt akcionizmusról, és eh, ezeket az időpontokat itt leírhatjuk, de hogy a kritériumok teljesülnek-e, vagy sem, azt nem tudjuk. Thanks, Michael. Miss... Köszönöm szépen, Wartman Kólarszony. We've gone through the coordinate. Two minutes, that'd be great. Jó, koordinátorok két perc. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék ahhoz, amit Kár Kramer úr mondott. Az elmúlt években nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de igazából senki nem tudta bizonyítani, hogy ezek az intézkedések növelik a biztonságot. Másodszorban tavaly rögzítettük a 2010-es dátumot, és most már kiderült, hogy ez nem tartható. Erre vazírozva, vagy erre építve, elnök úr, arról sem vagyok meggyőződve, hogy most ez a 2014-es dátum valóban ennek a futurista technológiának a rendelkezésre állását fogja jelenteni. Nem elfogadható számunkra ez a megoldás, elnök úr. És szeretném a koordinátorok irányvonalát követni. Azaz 2012-től legyen a tanúsítás, és 2013. január 1-től már ez az új technológia működjön. Matyé Gros is erről beszélt, hogy a technológia fejlődik, és a lehető legjobb technológiával indulnunk kell 2013. január 1-től. Ami az első pontot illeti, sok a panasz, a transfer utasok panaszkodnak, hogy nem vihetik magukkal a megvett termékeket, de lesz egy logisztikai megoldás. Néhány repülőtéren jelentkezik ez a probléma, tehát kreatívnak kell lenni, és gyakorlatilag megvalósítható megoldást kell biztosítani mindenütt. Végül az utolsó pont. Különböző repülőterek nagyon eltérő módon eh, járnak el ugyanazon szabályok mentén. Nagyon nagy a bizonytalanság az utasoknak. Tehát egységes végrehajtását a szabályoknak kell biztosítani a most következő tárgyalások során. Köszönöm, pányom. Néhány szót szeretnék szólni, hiszen legtöbb dolgot már elmondták. Elnök úr, egy kicsit úgy látom, hogy ez a vita pont az Európai Bizottságnak a hiányosságait mutatja, amelyeket az utóbbi években elkövetett. Hiszen e, néhány hónappal a határidő előtt nem tudta rávenni a gyártókat, hogy a e, technológiát e, létrehozzák. Tehát a koordinátorok ülésének azt kellene üzenni, hogy gyorsabban lépjenek. Ezen kívül e, itt arról van szó, hogy megfeleljünk annak az óhajnak, hogy elkerüljünk olyan e, helyzeteket, amelyeket ismerünk a repülőtereken. Hiszen már hallottuk, hogy e, némelyek nem működnek jól de talán itt még mellé tűzném a bizottság javaslatá illetően, és a transport és a koordinátorok ülésének megfelelően, hogy nagyon jó lenne, hogyha csak egyetlen dátum lenne az egészre, és a bizottság világossá tenné, átláthatóbbá tenni az egész ügyet, és pedig a jelentésében is, amelyet a gyártókkal való tárgyalásairól és kapcsolatairól küldött. Elnök, köszönöm. Helis Plasárt asszony. Köszönöm szépen. Brian, eh, Libe koordinátorként is annyit mondanék, hogy eh, én, eh, hogy rámutattunk azokat a példákat, amelyek következetléseket mutat. És az intézkedéseknek a megszüntetését támogattunk, és alternatív ellenőrzési módszereket javaslottunk. Épp ezért meglep, hogy a 2010-es áprilisi határidőt nem tudják betartani. Ugyanakkor pedig a valósággal együtt kell élnünk. És mondták, ugye, hogy talán magától is majd eltűnik majd ez a e, szakaszos megközelítés, ez szerintem nem jó, hiszen ez még nagyobb zavart eredményez majd. Szerintem mindegyik repülőtérnek egyszerre kellene, nem kell megkülönböztetést tenni. A, a trán koordinátorokkal nem értek együtt, Nyilvánvalóan jó lenne javítani az utasoknak a helyzetét, de a javaslat nem tudom, hogy megvalósítható-e a repülőterek és a régi társaságok egy logisztikai rémálmat jeleznek már is, hogy ez lesz az eredmény, és valószínűleg így is lesz, épp ezért óvatosan kell álljárnunk, tehát ezt a döntést újra át kellene gondolni. Az A és B technológia nyilván nem lehetőség, a C és D az komoly megoldás, a C-t komoly lehet, lehet, hogy egy kicsit aktualizni kell, és akkor a D is. De hát ez azért ezt másfél éven belül nem valószínű, hogy meg lehet szerezni, épp ezért lehet rá a, erre támaszkodni. Épp ezért a cél lenne a megoldás. Hogyha ez jó volt az ázsiai államoknak, akkor miért ne lenne jó Európának? és az Egyesült Államokban való vizsgálat, átvilágítás, és valószínűleg itt is meg fog történni. Szerintem arra van szükség, mindegy, hogy a C vagy a D technológia, az, hogy operatív vizsgálat legyen mindegyik repülőteren, amelyet a bizottság végez, és akkor ezeknek az eredményei alapján hozzon döntést a bizottság. Köszönöm. Thank you. You can get your breath back. Köszönöm szépen. jó, akkor most levegőhöz juthat a hozzászóló. Gyura asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatni akarom Krémer kollégámnak a véleményét. Azt hiszem, hogy amikor értékelni kell egy, érték, egy rendszert, mielőtt egy másikat bevezetünk, akkor újra kérdéseket kell feltennem. Kalafa úr is tudja, hogy 2001-ben, amikor eh, a szabályokat bevezettük, akkor az a szeptember 11-i terrorista események miatt volt. Aztán a folyadékokkal kapcsolatban eh, megint csak eh, súlyos események után került sor, és ez több évvel később volt. Nincsen bizonyíték arra, hogy hogy tudjuk az biztonságát biztosítani az utasoknak, tehát akkor felmerül a kérdés, hogy a bizottság tudja-e kötelezni az ipart arra, hogy átalakuljon. Tehát akkor a bizottságnak a választásai alapján is fel kellene tenni magának a kérdést, hiszen tudjuk, hogy eh, micsoda összegeket jelent a különböző eh, samponoknak és más feladékoknak a raktározása a eh, repülőtéreken, és a más ellenőrzéseknek a költsége. És mindegy, hogy C, D, E, F, G technológiát alkalmazunk, ez a, ezen folyadékoknak az ellenőrzését csak hosszabbá teszi. Tehát egyensúlyozni kell a biztonság és a köztés és a költségek között hiszen az, e, és, a, és ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy csak bonyolultábbá teszi az ellenérzéseket. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy vannak folyadékok a e, bőröndökben is, a csomagokban is, amelyeket ugye a rakodó térbe tesznek. Tehát e, kéne a biztonságot és a költség-haszon kérdéseket komolyan elemezni, és más lehetőségeket is biztosítani. Thank you. Köszönöm, Van Dalen úr. voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Nagyon figyeltem arra, amit a koordinátorok eh, eldöntöttek erről a kérdésről, de az első pont, a transferutasok, eh, tranzitutasok kérdése nem teljesen egyértelmű számomra. Itt három nagy repülőtér, a bécsi, a berlini és az amsterdami súlyos eh, problémákkal küzdhetnek majd megvan a saját berendezésük, a kapuknál ellenőriznek, és az az utáni területen, hogyha a tranzit utasok keverednek az összes többi utassal, akkor ezeken a repülőt téren ennek a következménye az lesz, hogy borzasztó nagy lesz a várakozási idő. Tehát dönthetünk így, de gondoltunk az összes következményre. A második megjegyzésem hogy igen vagy nem, tehát vannak-e a D-típusú berendezés rendelkezésre áll, vagy sem. Szerintem itt kiegészíteni, ki kell egészíteni azzal a szöveget, hogy legalább a C-típusú berendezés. És persze elég sokat konzultálatunk, beszéltünk itt egymással, de hogyha a helyzet így alakul, mint most, akkor ugye igazából ez a vita nem vezet sehova. Én inkább megnézném a szöveget, de és azt a kérdés enném fel, hogy van ennek az egésznek még értelme? Tehetünk még bármit is? Nos, eh, nem lehet azt megcsinálni, hogy az egyik ülésen egyszer egy dolgot mond, aztán eh, a következő ülésen mást eh, mond. A koordinátorok ülésén ugyanis nem mondott semmit, ön is egyetértett. Ez az ön problémája, nem az enyém hogy mondjak valamit erre elnök. Van Dalen, you may come in when the... Van Dalen úr, akkor szólhat, hogyha az elnök szót ad önnek. Szeretne szólni? Nem. Jó. Mrs. Ich stelle mir in der Wortmeldung eigentlich jetzt schon már látom magam előtt ezt a helyzetet, eh, hogy mi lesz akkor, amikor ez az egész procedúra már mögöttünk jár. Az embereknek eh, alá kell, hogy vessék magukat ezeknek az óvintézkedéseknek. Nagyon nagy az érdeklődés eh, azzal kapcsolatban, ami itt most történik, amiről beszélünk. És eh, tartok attól, és remélem, hogy így fogunk dönteni, hogy minél gyorsabban ez publikus legyen, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy te jó Isten, most egy újabb három év, ezt az egész problémát, ezt a és bonyodalmat még ennyivel tovább el kell viselnünk. Ezért fontos lenne, hogyha indul ez a tájékoztatás, a kommunikáció, akikre ez vonatkozik, az utasok, a repülőterek számára világosá kell tenni, hogy lesz ez az új szabály, mégpedig kötelezően, és meg is fog valósulni, végre fogjuk hajtani. Ezt hozzákapcsoljuk ahhoz, hogy most nagyon eltérő a helyzet a repülőtereken, nagyon sok a különbség, minden repülőtér máshogy valósítja meg a szabályokat, az országok között is sok az eltérés. És a másik, amit talán változtathatnánk, javíthatnánk ezen a helyzeten, azt is mondjuk el. Azután 2006-ban jött ez a folyadék tilalom, most már 2009 vége van. Időközben is világossá volt már, hogy új berendezésekre szükség van. Miért tartott ez ilyen sokáig? a mai napig miért nincs valamilyen próba berendezés, vagy legalábbis miért nem próbáltunk megalkotni valamilyen szabályt. Jó, van ilyen, csak bizalmas eh, hallottam valahol, de most már valóban eh, nyomás kell gyakorolni a váltokra, ugyanis most már konkrét határidőket, célokat szabunk meg. Thank you. Next, Mr. Köszönöm. Következő Boszkürt asszony. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm. Boszkürt asszony, igen. Gender mainstreaming a szakbizottságokban is. Köszönöm szépen a meghívást, hiszen én a LIBE szakbizottság tagjaként vagyok itt. Egy kérdést szeretnék feltenni tulajdonképpen a bizottságnak, ugyanis eh, amit szeretnénk tudni, itt az természetesen egyrészt a repülőterek érdekéről és az utasok érdekéről van szó, akik sok megpróbáltatás éri. Tehát három kérdéssel szeretnénk foglalkozni. Az első az, hogy ugye ne vállaljunk kockázatot, hogyan tudjunk fellépni a veszélyekkel szemben. Persze, ha valaki Panamából mondjuk Amsterdamba utazik, ott semmilyen ellenőrzés nincs, olyan hatalmas üvegeket hozhat magával a kézipodgyászban. Aztán, ha onnan tovább utazom Kopenhágában, akkor Amsterdamban már ellenőriznek erre a pár száz kilométerre, hogy pár száz kilométerre messzebb utazhassak. Panamától Amsterdamig ez 12 ezer kilométer, és ott nincs ellenőrzés. Ez a biztonság. A második megjegyzés technológia. Itt eh, vannak, akik azt mondják, hogy nem, még nincs meg ez a technológia. A másik oldalon az iparra váltak, azt mondják, hogy már van, megvan a technológia, az Egyesült Államokon meg is rendelte ezeket a gépeket. Úgyhogy most nagy zavarban vagyok, nem tudom, ellentétes dolgokat hallok, és örülnék, hogyha a bizottságtól valami egyértelmű választ kapnék. De Grandes Pascual úr. Sí, gracias, presidente, con la brevedad que exige la presidencia. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok tényleg olyan röviden hozzászólni, hogy az elnök úr szeretné. Ne felejtsünk el egy alap feltételt. Nos, ezek az intézkedések terrorista támadások következményei, még ha népszerűtlen következményei, és mi pedig csak a kényelmetlenséget látjuk ebben. De valójában azért vigyázzunk, legyünk óvatosak, mert nagyon könnyű populista érveket felsorakoztatni a választók felé, hogy megpróbáljuk majd kiküszöbölni ezeket a kényelmetlenségeket. 2000 10 április 29-e előtt kell dönteni. A komitológián belül, azon keresztül döntenünk kell. Kevés idő áll rendelkezésre, azt gondolom hogy a koordinátorok jól jártak el, amikor megfogalmaztak bizonyos kéréseket, de azért ne felejtsük el, a terrorista veszély nem múlt el. Nem mondhatjuk azt a terroristáknak, hogy itt Európában mi egyébként képtelenek vagyunk arra, hogy egy új módszer találjunk ki, arra, hogy elrettentsük magukat a, a tevékenységüktől. Mindenképpen egy új rendszert kell felállítani, tehát április előtt, és nem szabad egyben elfelejteni azt sem, hogy itt terrorista veszély van továbbra is. Köszönjük, Pászpál, Higgins úr következik. Köszönöm. Hadd mondjam el azt, hogy Egyetértek az előző hozzászólóval és Foster asszonyjal is. Szeretnénk természetesen egyrészt biztonságot, másrészt pedig a kényelmetlenséget felszámolni. A biztonsági kockázat azonban továbbra is fennállt. Ami az egyensúlyt, a megfelelő egyensúlyt meg találását illeti. Hogyha az Egyesült Államok a C-típusúba beleegyezett, mindenki, aki oda utazik, az tudja, hogy nekünk, nekünk itt egy merev rendszerünk van, de ez még mindig semmi ahhoz képest, ami az amerikaiaknál van. Tehát a C-típusú az, amit mellett el kell köteleznünk magunkat. Foster asszonynak teljesen igaza van, további sorok lesznek, megnő a, védek, megnő a, a várakozási idő, tehát még több kényelmetlenség lesz és hosszabb sorok. Végül, de nem utolsó sorban, hosszú időt töltöttünk el az utó, utolsó e, napirenddel, e, a e, repülőtér biztonsággal. Azt gondolom, hogy érdekes, érdemes itt is az ügyfelekre figyelni, illetve a fogyasztókra. Van valaki, aki még hozzá akar szólni? Igen, később majd még egy percre megadhatom a szót másoknak is. Még egy szót a biztonságról. A jelenlegi módszerrel nem biztosítjuk a biztonságot az égben, a C-típussal sem, mert nem teljesen pontos. A vita során szerintem a kettes fotót meg kellene változtatnunk, és azt kell mondanunk, hogy based on the available technology, szerepel a mondat végén, és hogy 2013. január 1 lép ez hatályba, de hogyha most döntünk a C mellett, nem, nem. Nos, van-e még valaki? Mindenki befejezte, nem akar már senki hozzászólni. Nos, akkor hadoszlassam el itt a zavart. Én az egyik gyártóval beszéltem. Valójában az egyik gyártó az Foster asszony és az én választókerületemben van. És beszéltem tehát ezzel a nagy gyártóval, illetve egy másikkal is. Mind a kettő azt mondta, hogy a D-típusú az legalább 5, de lehet, hogy 7-8 évnyire van. A D típusú berendezés nem fog elkészülni, inkább később, mint előbb. Tehát ezért a C-típusú berendezés lehetséges. Nos, a C-típusú sincs teljesen kész, de úgy gondolják, hogy körülbelül egy éven belül a C-típusú berendezés, sőt annak egy modernebb változata elkészül. Az Egyesült Államok ezt a modernizáltabb C-típusút vezeti be, tehát az Egyesült Államoknak valójában még nincsen dátuma arra, hogy mikorra tudják bevezetni, bár azt hiszik, hogy 2011-re erre képesek lesznek. Tehát ne legyen itt zavar a C-típussal meg a D-típussal kapcsolatban. A D-típus lenne a kedvencünk, de 5 vagy 10 év múlva lesz csak kész. A C-típus modernizált változata pedig már lehetséges két éven belül, és az amerikaiak is ebbe az irányba indul indultak el. Tehát minden képviselő legyen tudatában annak, hogy miről is dönt, mi a háttere a döntésnek. Ezért van úgy megfogalmazva a kettes bekezdés, ahogy ez meg van fogalmazva, mert a tanúsítványolási rendszert végig kell vinni a tagállamokba, mielőtt végre lehet hajtani, illetve ezeket a berendezéseket fel lehet szerelni. És természetesen meg lehet vizsgázni, meg lehet vizsgálni a további technológiákat, hogyha azok megjelennek a, a piacon, és akkor így felszámolhatjuk ezt a anyag tilalmat. Tehát csak tudjanak erről. És ezért alakították ki a koordinátorok azt az álláspontot, amit kialakítottak. Hosszú vita volt Kajaka úr részvételével itt a koordinátoroknál, ezért lett az az eredménye, ami lett. És azért más, mint ami a kiinduló pontunk volt, mert ide jutottunk, idáig jutottunk el. Nos, ami a mi döntéshozatali szerepünket illeti, nos, az nincs nekünk, legalábbis most nincs. A mi döntéshozatali szerepünk az az, hogy igent vagy nemet mondunk arra, amit a szakértők mondanak. Tehát én itt most eh, lehetőséget akarok adni önöknek, hogy beleszólhassanak, illetve kifejthessék az álláspontjukat, még ha egyesek azt is gondolják, hogy ez az egész eh, idő pocsékolás. Egész egyszerűen hagyhattam volna, hogy eh, a komitológiára menjen a dolog, és akkor a komitológia eljárás alatt ti bizottsági szerepünket játszhatjuk el, de egyébként azt gondolom, hogy a libés kollégáknak is meg kellett engedni, hogy mondhassanak valamit. Az a javaslat, ami itt van, az az Európai Bizottság javaslatára egy válasz, amivel viszont nagyon kevesen értenek itt együtt. Tehát valójában mi az Európai Bizottságnak azt mondjuk, hogy nem, a ti nem jó, ugyanakkor fel kell ajánlani valamit helyette, hogy na, akkor ezzel dolgozzatok, vagy ezen dolgozzatok. De ha ignorálják, ha tudomásul sem veszik, akkor nem veszik tudomásul. Ha a szakértők lesöprik, akkor lesöprik. E, és utána pedig nekünk döntenünk kell, és elfogadhatjuk vagy visszautasíthatjuk az ő javaslatukat. Tehát a képviselők tudjanak róla, hogy milyen hatáskörökkel rendelkeznek. Itt most nincsenek döntösi, döntési pozícióban, majd a következő lépésben dönthetnek. Itt most csak lehetőség van arról, arra, hogy egy vitát folytathassunk az Európai Bizottság színe előtt, illetve részvételével, és aztán ők majd ezt tovább a, a, a, a szakértőknek. Igen, én természetesen méltányolom, hogy libe és trantakként is kaphattam lehetőséget. De válaszolna arra a kérdésre, amit a transfer utasokkal kapcsolatban feltettem, mert logisztikai rémálom lesz azoknál a repülőtereknél, ahol a kapuk ott vannak, ahol vannak. Igen, a, a Schiphol repülőtér ebből a szempontból a legsúlyosabb helyzetben lévő, mert ők egy gate screening technikát vezettek be. Nos, az igazi probléma az tényleg csak a Skipol, tehát az Amsterdami repülőtér. Nos, e, én azért nem mondom ki azt, hogy legyen 2011-ben ez az egész bevezetve, mert e, e, tudom, hogy egyrészt a technológiát be kell vezetni, másrészt pedig a repülőtereknek meg kell engedni azt, hogy alkalmazkodjanak a helyzethez. Nem akarom én itt fikázni az amsterdami repülőteret, de mert nem velük van probléma. Nem, nem. Legyünk őszinték, egy csomó pénzt költöttek tavaly a gépekre, és most nem akarnak, illetve három év múlva nem akarnak újra sok pénzt költeni a gépekre. És vigyázzunk itt a repülőterekkel, mert a repülőterek nem biztonsági meglátásokkal vagy panaszokkal állnak elő, hanem egész egyszerűen azért, mert nem akarnak nagyon sok pénzt beleölni. Ez egy biztonsági kérdés, vagy reptérvédelmi kérdés, és nem azt kell megvizsgálni, hogy a Manchesteri repülőtérre milyen hatása lesz, vagy az Amsterdamira. Nos, ezt fogják majd megnézni a, a szakértők, illetve a technikai emberek, a szakértők, és majd mondanak valamit a végén, de nem akarom, nem akarok az egyes repterek problémáival foglalkozni. Igen, ez egy olyan probléma, amely, amely a gate screeninget alkalmazó repülőterekre igaz. Nagyon kevés olyan repülőtér van. Amerikában egyébként több ilyen repülőtér van, de ők egyébként nem gondolják, hogy problémát okoz majd a modernizált C-típusú berendezés bevezetése. Igen. A legnagyobb probléma és akkor birkozzunk meg ezzel egyszer és mindenkorra. A LIBE szempontból, a polgári szabadságjogi eh, szempontból a legnagyobb probléma az, hogy az emberek panaszkodnak, hogy a duty free-ben vásárolt dolgaikat elveszik tőlük. De nem eh, maradhat meg a káposzta is, meg a kecske is jól lakhat, de nem lehet mind a két módszert egyszerre alkalmazni. Mi most azt szeretnénk itt elérni, hogy eh, a tranzit utasok gyorsabban juthassanak át az ellenőrzésen, ki fogjuk szűrni őket. Én tudok a logisztikai problémákról, amelyek majd fel fognak merülni, de az egyik problémánk, illetve e, gondolatunk az volt, hogy e, hogy e, véget vessünk annak, hogy a jogszerűen megvásárolt termékeket elvegyék az utasoktól. Csak azért, mert az egyik mondjuk 100 mérfölddel hosszabb repülőútra fizetett be, mint a másik az EU-n belül. Tehát itt van egy probléma a tranzitutasokkal, az átszálló utasokkal, de ezek csak javaslatok, ahogy mondtam az elején. Most nincs hatáskörünk dönteni, egyébként sem. Rendben? Tudtam, hogy ez fog történni, Latford asszony. I'm really sorry, Chairman. Nagyon sajnálom, elnök úr de a megjegyzései egy kérdést vetettek, ébresztettek bennem. Ön rávilágított a logisztikai problémára, hogy meg lehet oldani az átszárultasok problémáját. Viszont biztos abban, hogy nincsenek biztonsági kockázatok, hézagok, hogyha eh, nem teszünk különbséget a tranzit és az egyéb utasok között? Látja azt, hogy a bizottság mit javasolt. A bizottság nyitottabb. Én nem vagyok biztos semmiben, én nem vagyok biztonsági szakértő. Arra várok, hogy a biztonsági szakértők mit mondanak majd, reagálva arra, amit mi mondtunk. Mi azt kértük, hogy vizsgáljátok meg, a tranzitutasok kér, problémája az, hogy elveszik, elkobozzák tőlük a, az, a megvásárolt italokat. Ez egy legalizált lopás tulajdonképpen a védelmünk szerint, és kérjük, hogy ezt vizsgálják meg a szakértők. Elnök úr, 30 másodpercre nyitotta meg most a vitát. Szerintem itt fejezzük be, nem menjünk bele a technikai részletekbe. Tudjuk, hogy mi a cél, amit el akarunk érni, és hogyha majd a szakértők erre visszatérnek, és azt mondják, hogy ez lehetetlen, akkor megyünk tovább, de próbáljuk meg most minél erőteljesebben nyomni ezt. Igen, ezért hálás vagyok, és azért is döntött, döntünk majd akkor, hogyha az szakértők elmondták a véleményüket. Ezt most kb. negyedszerre mondom. Karakal úr. Üdvözlöm az összes elhangzott észrevételt. Nagyon fontos volt ez a mostani vita. Szeretnék néhány észrevételt tenni, és ahogyan elhangzott, természetesen majd beszámolok a szakértői bizottságnak arról, hogy mit mondtak a képviselők. Mindenek előtt eh, szeretném felidézni, hogy mi volt ennek a szabályozásnak az eredete. Nagyon súlyos terrorista fenyegetés után fogadtuk ezt el, aminek az eredményeképpen az Egyesült Királyságban olyan döntések, olyan ítéletek születtek, amelyek most már nyilvánosak, és világossá vált, hogy hét gépet akartak felroppantani, a hiszról induló repülőgépeket folyadékokkal, folyadékbombával. Tehát egy valós biztonsági kockázatról, fenyegetésről van szó, ami továbbra is fennáll. Európában is, és a világ más régióiban is, ahol ugyanilyen szabályokat fogadtak el egyébként. Ez volt az első megállapítás. Második. Az a célunk, hogy megpróbáljuk minél gyorsabban megváltoztatni ezt a jelenlegi szabályozást, minimálisra akarjuk csökkenteni a kényelmetlenséget, egyszerűsíteni akarunk, egy jobb rendszert akarunk, egy olyan technológiát, ami megoldja a helyzetet, de mert senki nem szereti ezt a szabályt, de ez megvan, és itt az Európában is, és más régiókban is szükség van erre a fenyegetés miatt. Harmadik megállapításom. Igaz, hogy a kapott információ az volt, hogy 2010-re meg lesz a technológia. Ez igaz, el kell itt ismernem, itt a szakbizottság előtt is, ezt az információt kaptuk a tagállamoktól, a gyártóktól, mindenkitől. Mindenki azt mondta, hogy kész lesz a technológia. Nos, nincs még kész a technológia, sem Európában, sem az Egyesült Államokban, semmelyik országban. Ez egy hiba volt, mindenki elkövette ezt a hibát, és ezt el kell most ismernem. Nagyon sajnálom, hogy ezt a hibát elkövetünk, mert persze milyen szép lett volna, hogyha 2010 áprilisától megszüntethetnénk a jelenlegi szabályozást. Az Egyesült Államok készen van é. Az Egyesült Államok a következő 18 hónapban végzi el majd a teszteket. Senki nincs még készen. Ez a valóság. És mi a helyzet a technológiával? Azt hiszem Simpson úr nagyon jól elmagyarázta. Négyféle technológia létezik, a B-típus, ugye kinyitjuk az üveget, ellenőrizzük, a robbanó, minden egyes üveggel ezt el kell külön végezni. Tehát ez volt az A. B nem nyitjuk ki, csak berakjuk a gépbe. A C-típus, ami létezik, és amit lehet eh, modernizálni, amit fel lehet javítani, ez az a megoldás, ami a legígéretesebb. A D-típus, eh, átvilágítjuk eh, a folyadékokat, anélkül, hogy ki kelljen venni a csomagból. De ehhez még hosszú idő kell, hogy ez megszülessen. Ezt önöknek is tudni kell, ezt leírtuk. Mit javasolunk? És erről majd a szakértőknek kell vitatkozni, ez teljesen jogos. Mit javasol tehát a bizottság? Először is találjunk megoldást a tranzitutasok, az átszálló utasok számára. Ne kelljen elkobozni tőlük eh, az italokat. Bonyolult ezt megoldani? Jelenleg a utasok, akik kívülről érkeznek az EU-ba, tőlük elveszik a folyadékokat, elkobozzák, különösen, hogy, kivéve, hogyha Horvátországból vagy Szingapurból érkeznek, mert velük van nemzetközi megállapodásunk, tőlük tehát nem veszik el. És a repülőterek meg tudják állapítani, hogy valaki Horvátországból jött, vagy Szingapurból, akkor rendben van. Mit javaslunk? Azt, hogy azonnal szűnjön meg ez az elkobzás, a konfiszkálás, hiszen már rengetegen bombáznak minket levekkel, hogy csináljunk valamit, hogy javuljon ez a helyzet. Következő. Azt javasoljuk, hogy a legfontosabb repülőterekre találjunk először megoldást, és erről is beszéltünk a tagállamokkal. Mi azt mondjuk, hogy a kisebb repülőtereken lehet, hogy 2014 elég, adjunk nekik még plusz két évet lehet gyorsabban? Hát komolyan kell eljárnunk teljesen ellenőrizve a biztonsági szempontokat. Nem támogatjuk azt, hogy csak a gyorsaság kedvéért, de a biztonság kárára hozzuk előbbre a határidőket. Persze mindenki azt mondja, legyen egy egyszerű rendszer, és lehet, hogy jobb, hogyha egy határidő vonatkozik az összes reptére. De ez mindenképpen végső dátum lesz, tehát legkésőbb addig azok a repülőterek, akik gyorsabban is meg tudják ezt oldani, ők, ők nekik adunk majd ösztönzőket. Hogyan? a bizottság be fogja jelenteni, hogy melyek azok a repülőterek, amelyek már készen állnak, amelyek rendelkeznek a technológiákkal, erről tájékoztatjuk az utasokat, és ez előre mozdíthatja katalizátorként azt, hogy korábban megszületik a megoldás. Készen állunk arra is, hogy megvitassuk, hogyha létezik valamilyen nemzetközi rendszer, hogyha mondjuk az Egyesült Államok előbb jut az üdvözítő megoldás birtokába, akkor mi nem mondjuk azt, hogy ilyenkor hátráltatni fogjuk a helyzetet. Ha lesz egy nemzetközi rendszer, akkor azt megnézzük, és nagyon szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal egyébként. Beszélünk velük erről. Európa most elől, jár, mi nyomjuk ezt a reformot, a többi országok kicsit visszafogottabbak, azt mondják, hogy na jó, majd a utasok megszokják ezt a mostani macerát. Nem, mi szeretnénk egy technológia alapú megoldást minél előbb. Hogyha a működési tesztekkel kapcsolatban be kell számolnom arról, hogy jelentős előrelépés történt, nagyon gyorsan mennek előre a dolgok. A gyártók nagy erőfeszítéseket tesznek, de egyértelműségre van szükségük. Most ez a mostani szabályozás örökké megmarad, valami jelzésre várnak, ezért meg kell határoznunk a dátumot, adnunk kell egy végső határidőt, mert így teremtünk egyértelműséget a gyártók számára, hogy tudják, hogy el tudják adni ezeket a berendezéseket, a, tanáló, az a tagállamok autorizálni fogják, és indulhat az új rendszer. Ez elég nagy kihívás a bizottság számára. Egy nagyon fontos megállapításra zárnám, amit az elnök úr mondott egyébként. Az Európai Parlamentnek majd később lesz joga arra, hogy vélemény nyilvánítson a végső rendszerről. E, most a biztonsági szempontjait ennek megbeszéljük. E, november 18-án lesz majd egy vita a komitológiai járás keretében. Ezt követően lesz egy három hónapos időszak, amikor a parlament ennek a végén elmondhatja, hogy egyetért vagy sem. Nagyon fontos számunkra, ugyanis mi szeretnénk e, e, elkerülni azt, hogy a parlament elutasító választ adjon, tehát ezért beépítjük az ön, örök által elmondottakat. Ugye az egyszerűség, a létező, a most létező legjobb megoldás, azután e, vegyük figyelembe a tranzitutasok külön problémáját, a lehető leghatékonyabb megoldást próbáljuk megvalósítani, adjunk tájékoztatást az utasoknak, gyorsítsuk fel az eljárást, a folyamatot de valamit kell, hogy létrejöjjön. Hogyha a rendszer nem lesz meg, és nincs alternatívánk, hát reméljük, hogy az alternatíva ez a modernizált berendezés lesz. Most ha ez mind nem így lenne, akkor nagy problémák lenne, és ezért ragaszkodott Tajani úr ahhoz, hogy mielőtt a bizottsághoz fordul, legyen itt egy ilyen eszmecsere önökkel, amit nagyon nagyra értékelek. Nagyon nehéz lesz ugyanis vita a tagállamokkal, és az önök észrevételeiről be fogok számolni a e, komitológiai e, szabályozó bizottságnak, és e, javítani is tudjuk majd ezeknek a megjegyzéseknek köszönhetően is a helyzetet. Köszönöm szépen, Kajaka úr! A következő napi rendi pont Egy tájékoztató feljegyzés ismertetése a gazdasági válság hatásáról az EU régi közlekedési ágazatára. Makarajó úr és Van de urak vannak itt, ugye? Mrs. Foster. Foster asszony. Elnézést kérek, elnök úr. Mi nem kaptuk meg ezt a tájékoztató feljegyzést, megpróbáltuk kérni, de azt mondták, hogy nem áll rendelkezésre az ülés előtt. És semmi ehhez kapcsolódó anyagot nem láttam a bizottság tagjaként. I'm led to believe the study will... Állítólag most kiosztják ezt a tanulmányt. Nem tudom, mikor készült el. És most csak bemutatják ezt a jelentést. Parancsoljon. Ügyrendi megjegyzésem lenne, hogyha ismertetést akarnak tartani, a tájékoztató feljegyzést akarják, akkor nyilvánvalóan szeretnének a képviselők is hozzászólni. De hát nem lehet akkor épp ezért megtenni azt, hogy a vita kezdeténél osztják ki ezeket. Kértük a titkárságtól, és kérem, hogy a bizottság elnökeként emlékeztessen mindenkit, aki szeretne vitát, eszmecserét folytatni egy kérdésről, akkor legalább egy néppel, nappal előtte, vagy pedig aznap reggel rendelkezésünkre álljon az ehhez szükséges dokumentum, különben nem lesz gyümölcsöző megbeszélés. Jó, megjegyeztem és majd a titkárságonnak közlöm ezt, tehát, hogy hamarabb osszák ki hogyha eszmecserét akarnak. És az ülés előtt az nem azt jelenti, hogy egy perccel az ülés kezdete előtt. Jó, akkor most elkezdhetjük, kérjük ezt a, az ismertetést. Jó. 15 percet biztosítunk az előadásra, és utána jöhetnek kérdések, megjegyzések, és remélhetőleg a képviselők addigra el tudják olvasni legalább egy részét az anyagnak. A tolmácsok viszont megjegyeznék, hogy mi nem kaptuk meg ezt az anyagot, ugyanúgy, egy a képviselők sem, tehát nem áll rendelkezésre az anyag a tolmács fülkében. We're ready when you are. Okay. Ha készen vannak, akkor... Oké, okay, hartelijk eh, dank, voorzitter, voor... Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy eh, bemutathatjuk a tájékoztató feljegyzésünket. Megpróbálom ezt röviden és tárgyszerűen megtenni, és utána esetleges kérdésekre is megpróbálunk válaszolni. Nos, miből is állami jelentő, jelentésünk. Az elnök félbeszakítja az eredőt, elnézést, hogyha beszélgetni akarnak tisztelt képviselők, akkor ezt kívül megtehetik. Három, négy képviselő itt fecserészik, kérem ezt inkább kívül tegyék. Köszönöm szépen. Következő diára. Menjünk. Ez a e, jelentésünk tartalma, bevezetés az első, utána a légiközlekedési ágazat struktúrájáról számolunk be. E, itt ez nem egy homogén termék, e, és ezt tudnunk kell. Utána a múltbeli tendenciákat ismertetjük, megpróbálunk betekintést adni a válság hatásaira, és megpróbáljuk leírni azt, hogy mi a válság tényleges hatása, és végül néhány ajánlást, javaslatot teszünk. Hogyha megnézzük, hogy a válságnak milyen következményei voltak, ez itt összefügg az előző vitával is, újra és újra visszatér az, hogy Egyrészt ez az első pontunk jelentősen visszaesett a kereslet, így a, minden, a közleke, minden közlekedési ágazatban, így a repülés területén is. A régi társaságok nagyon súlyos kínálat csökkentéssel is számolnak, 15-25 százalékos csökkentéssel. És ami feltűnő, az az, hogy a szállítási áramlatok is megváltoztak. Különböző fúziók következtében fúzionáltak bizonyos szlotokat is, és útvonalakat is. Azután a nyereség drámai módon csökkent, már amennyiben volt korábban nyereség, és jelentős mértékben romlott a pénzügyi helyzet. Végül nagyon fontos az is, hogy megváltoztak a stratégiák, a különböző piaci szereplők stratégiái, és ennek eredményeképpen fennállnak a kockázata, hogy még több lesz a piaci koncentráció. Ezen a szlájdon azt próbáltuk ábrázolni, hogy kik azok a szereplők, akiknek valamilyen szerepe van a légi közlekedésben. Itt, ha azt mondjuk, hogy 15-25 százalékkal csökkent a légiutasok száma, meg kell néznünk, hogy ennek milyen hatása van a fuvarozott mennyiségre. Végeztünk egy tanulmányt a kargóra vonatkozóan, és ebből is kitűnik, hogy az összes szereplő a legkülönbözőbb módon pénzügyi tekintettel és az emberi erőforrás tekintetén is érintett, tehát mindenkit sújt, minden szereplőt sújt a válság. Következő slide. ezen a zábrán pedig a változókat látják, eh, és ezt eh, meg kell érteni, hogy ha tudni akarják, hogy hogyan is fejlődik, illetve mi várható a légi közlekedés. Itt jelentős változások, illetve kilengések vannak a feltüntetett dolgokban, például leginkább a légi áruszállításban, ami még nagyobb kilengést mutat, mint a az ipari termelés. Régebben ugye az volt történelmileg, hogy a közlekedési szektor követi az iparnak a, és a gazdaságnak a többi szektorát. Most ez nem igaz, mert a légi árufuvarozás volumene nem feltétlenül követi a, a, sem a kisker, kiskereskedelmi volument, sem pedig az ipari termelés mennyiségét. Itt látják az IATA mutatókat 2009-2008-al összehasonlítva, tehát a légi szállítási adatok, teherszállítási adatok különböző régiókra lebontva, és látják azt is, hogy a kilométerre vetített bevétel hogyan változott a légitársaságoknál. És azt is látják, hogy a különböző kereskedelmi járatokon mennyi volt a járat kihasználtsága, tehát hány százaléka volt eladva a helyeknek. Ugyanez szintén tonnára levetítve, hány százalékát használták ki. Hogyha a kilométer, az utas kilométer adatokat nézik, akkor azt látják, hogy 7,6% a világon a csökkenés, a felhasznált helyek vonatkozásában, illetve az eladott helyek vonatkozásában 3,9%-os csökkenés figyelhető meg. Ezek nem olyan rossz mutatók, adatok egyébként, hogyha a válság mélységére e, is tekintettel vagyunk. E, a világnak bizonyos részei továbbra is növekedésben vannak, és látható ezen az ábrán is, hogy e, a legnagyobb népességű területeken a légiszállítás csökkenése nem olyan súlyos. Tehát itt összehasonlíthatják, hogy teherszállítások vonatkozásában mintegy 20,6% volt a csökkenés a tömeg szerint, és a leutazott, illetve leszállított kilométer vonatkozásában pedig 10% volt a csökkenés. Tehát az egyik évről a másikra bekövetkezett változás így alakult, és látják, hogy eltérnek az adatok a teherszállítás, illetve az utasszállítás vonatkozásában. Következő ábra. Ez megerősíti azt, amit az előzőn láttunk GDP változást mutat 90 és 2008 között, régiókra lebontva, nagy gazdasági régiókra lebontva. És aztán látják a kapcsolatot a közlekedés volumenének növekedése és a GDP változás között. Tehát, hogy ezek milyen arányban állnak egymással, milyen viszonyban állnak egymással korábban párhuzamosan mozgott a két dolog, most most ez megváltozott. Következő ábrán azt látják, hogy milyen hatása volt a válságnak. Nos, valójában ezeknek egy jó részét nem a válság kezdte el, hanem csak felgyorsította vagy súlyosbította ezeket a problémákat, illetve ezeket a folyamatokat a válság. Itt valójában a válságnak a légiközlekedésre gyakorolt hatásáról van szó. Konszolidálódtak a légitársaságok, a szövetségek és a, a és szereplők, tehát a kis szereplők hogyan reagáltak a piaci eseményekre piaci rést betöltő szereplők. Privatizáció szintén egy, egy hatás, de itt valójában előfordulhat, hogy egyébként is megtörtént volna, csak súlyosbította vagy felgyorsította a folyamatot a válság. Adott esetben kormányok beavatkoztak vállalategyesítések és felvásárlások különböző légitársaságok között. Ezt követően felmerül a kérdés, hogy az alacsony költségű társaságok fennmaradhatnak-e, illetve milyen formában, mint ahogy tudjuk, nagy mértékben túlélték a válságot. Ez megint egy olyan jelenség, amit érdemes megvizsgálni, mert egy bizonyos piac dinamika engedélyezte ezeknek a cégeknek, vagy tette lehetővé ezeknek a légitársaságoknak, hogy ilyen jól átvészeljék ezt a válságot. Azt is látjuk, hogy új piacra belépőket is regisztrálhattunk, és növekedett a piaci szereplők agresszivitása. Láttuk azt, hogy kreatívabbá vált a marketing, illetve a termék ajánlat. Látjuk, hogy a kormányok befolyása szintén megváltozott a válság nyomán, és azt is látjuk, hogy a légi szállítási piac erős kilengéseket mutat. Láttuk azt, hogy a termékek diverzifikálódtak, és a piaci, rés, piaci rést új szereplők töltötték ki, illetve új termékek születtek. Növekedett a külföldi tőke részesedése is, és a csődök következtében, illetve az új belépések e, e, következtében itt az egyenleget vizsgálva valójában összességében csökkent a foglalkoztatottság. megnézzük akkor a következő ábrát. Ez a, az elbocsátások mértékét jelzi, illetve mutatja. 2009 során februárban az SAS Skandináv Légitársaság 8600 látják, 23 munkavállalóból, 23 ezer munkavállalóból 8600-at bocsátottak el, a Virgin Atlantic a 9000-ből 600-at bocsátott el, a Ryanair 200 embert bocsátott el, az Air France áprilisban 100 ezerből 3000-et, illetve hát ezt, erre számítanak az elkövetkezendő két évben a, és látják a további légitársaságokat is, amik itt föl vannak sorolva, Lufthansa, stb. Megpróbáltuk három szlájdon néhány nagyon fontos kérdést összefoglalni, összehozni. Tehát az első oszlopban magát az érintett elemet tüntettük fel, azután ezt összekapcsoljuk a potenciális következményekkel, ez a következő oszlop, és végül az utolsó oszlopban mi a válság hatása. A feljegyzésben ezt részletesen kibontottuk. Kezdeném az elsővel. Szövetségek, konszolidáció és piaci rés szereplők. Hát az első hónapokban egy bizonyos koncentrációt figyeltünk meg, aminek megvan az a veszélye, hogy kialakul egyfajta piaci dominancia, visszajönnek a piaci erőfölényel esetleg bizonyos útvonalakon. A válság hatása Oszlóban. Itt azt láttuk, hogy bizonyos fejlemények, néhány légitársaság újra feltőkésítése, azaz, hogy most már egy nagy csoport lép a kisebb helyére, ez a további koncentrációt fogja felgyorsítani, vagy már fel is gyorsította. Ezzel egy utal a válság miatt nehezebb indulni egy kisebb, egy piacirés piacon, mert az egy kritikus tömegre van szükség, és két-három negyedében azt figyeltük meg, hogy az új indulások leálltak. Én Antwerpenben figyeltem meg, hogy eh, Frankfurt irányába próbáltak indítani egy ilyen társaságot, de aztán ez hanvába holt. A második a privatizáció, a második elem. Itt világos az, hogy hasonló tendenciákat figyelhetünk meg. Néhány példát dolgoztunk ki. Az egyik a third party handling market. Itt azt látjuk, hogy például néhány országban megpróbálják e, nyitni a piacot, hogy ez ne korlátozódjon két-három szereplőre, hanem többen kapjanak e, lehetőséget, de mégis minden a konszolidáció felé mutat. Megvizsgáltuk a közelmúltban a piacot, és Európában 6-7 nagy csoport maradt fenn valószínűleg ami a határon átnyúló fúziókat és felvásárlásokat illeti, ez az utolsó pont. Itt megint csak erősödik a konszolidáció irányába mutató tendencia. Itt példának vegyük a Lufthansa-t. A Lufthansa különböző kisebb szereplőket vásárolt fel, és most zajlik ez a konszolidációs folyamat. Érdes, érdekes, hogy ez felgyorsította a válság. A Brussels Airlines is lehet egy példa, de mások is. És a Lufthansa stratégiája nem, egy, nem ugyanaz mindegyik országban. Például ami a Swiss ellenőrzését illeti, itt Zürichben három nagy repülőjük van, a BMI, az Austrian és a Brussels Airlines esetében is már látjuk azt, hogy a hálózatosítás be fog következni. Következő elem a fapadosok piaca. Itt megint azt látjuk, hogy eltűnik több kisebb légitársaság, a Sky Europa a legutóbbi példa, a legismertebb példa, de néhány nagyobb szereplő, a Ryanair és az Air Berlin is bajban van. És ez a, ez a folyamat gyorsul, fel fog gyorsulni a válság miatt. Ami a közelmúltban történt, és ez is egy nagyon fontos tendencia, az az a tény, és az Ária is utalt erre, hogy eh, ami korábban ez a low cost, a fapados modell volt, illetve a csárterek közötti határvonal most már egyre inkább elmosodik. Nézzük a Ryanair-t, és ha megnézzük, hogy a hagyományos ilyen lókos terméknek miük voltak a jellemzői, most már a Ryanair is egyre nagyobb távolságokra repül. Tenerife-ra, Kanári-szigetekre, Gran Canaria-ra. Canaria-ra. azaz próbálnak a csárterekkel versenyezni, és ugyanarra a piacra behatolni. Erre még talán vissza fogok térni. Ami a csődöket illeti, hát egyrészt érthető, hogy a következő hónapokban valószínűleg ez folyt, a tendencia folytatódni fog, megint csak mert alul tőkésített egy sor légitársaság, kevés a saját tőkéje, és emellett a konszolidációnak is megvan mindig ez a kockázat, ez a következménye, hogy piaci erőfölénye valaki visszaél. És végül ezen a szlájdban az utolsó elem, új piaci szereplők megjelenése. Nos, itt eh, valószínűleg a jövőben könnyebb eh, lesz a régi, a monopól eh, légitársaságoknak olyan stratégiák alapítani, amivel megpróbálják kiszorítani, vagy a piacra nem beengedni az újonnan érkezőket. Ezen a dián az egyik legkritikusabb színpontot lehet látni a, a szállítási közlekedési ágazat számára. Ez pedig a kibocsátás kereskedelmi rendszernek a bevezetése. Ez a közlekedési ágazatot is érinteni fogja nyilvánvalóan. Ezen kívül van egy másik szempont, ez pedig, hogy a légiszállítási piac mennyire gyorsan változó. E, e, és ezt a piacot szerkezetváltás alá kell vonni át kell alakítani az egész szerkezetet, és ez pedig a fenntarthatóságát veszélyezteti. A külföldi tőkének a, méret, a részvétele is növekedni fog, és ez is az emissziós kereskedelemnek köszönhető, és nagyobb kockázatot jelent a nagyobb csoportok koncentrációját illetően. Másik elem, amely szintén hatást gyakorol majd, ez a technológiai változás. A vállalatok új technológiákat kell majd, hogy bevezessenek. A, nyilvánvalóan az áruszállítási piac is változni fog, és ez a szállítási iparágra is hatást gyakorol majd. Ezért más piacokat, más árukat fognak keresni, nem csak teherszállítást. Tehát a légi teherszállítási iparágat nagy nyomás éri, és másfajta intermodális szállítási ágazatokra kell áttérniük. és a szállító, tehát az áruszállító és a személyszállító légitársaság között különbséget kell majd tenni, és ez továbbra is felaprózza, tovább felaprózza a légiszállítási piacot. Persze azért kölcsönösen megtermékenyítik egymást is, hiszen a verseny ezt fogja eredményezni. Ez azt jelenti, hogy a válság felgyorsítja majd az új stratégiák felhasználását, tehát kreatív módon kell a légitársaságoknak viszonyulni ehhez a kérdéshez. Ez ugyanakkor újabb stratégiákat fog létrehozni, amely további légitársaság és piac koncentrációhoz fog vezetni. a légitársaságoknak kreatívabbaknak kell lenni, elsősorban a légiutas szállítás területén. Mint már mondtam, egyre több külföldi tőkét fognak befektetni, és fennáll a nagyobb koncentráció veszélye a, elsősorban a nagyobb, nagyhatalommal rendelkező csoportok között, és lehet, hogy ezek a csoportok fogják dominálni a világ kulcsfontosságú szállítási hálózatait. Ez pedig megint csak azt eredményezi, hogy a légitársaságok kreatívabbak és versenyképesebbek lesznek a, a stratégiák alkalmazásában. Tehát az külföldi tőke növekedése jellemző lesz az elkövetkezendő évekre. E, nézzük akkor most a következtetéseit ennek a tanulmánynak. a légiszállítási iparágban tapasztalt változások azt mutatják, hogy a piacok megváltoznak, és ezért kreatívabbá kell várni, válni a légitársaságoknak az új stratégiák kialakításában. Ez azt is jelenti, hogy a, a tönkre mennek a gyengébb társaságok, a kreatívabbak, azok, amelyek gazdagabbak, azok új stratégiákat tudnak kialakítani. Tehát míg egyes társaságok eltűnnek, a piac néhány szereplő köré csoportosul, koncentrálódik. Ezért szoros figyelemmel kell figyelni az új stratégiákat és beruházási jellemzőket láthatjuk a középső bekezdésben, nem kerülhető el, hogy a különböző e, alpiacok, légiszállítási alpiacok konszolidálódjanak, e, és korlátozott számú szereplő köré tegyék ezt. Ugyanakkor e, el lehet kerülni, hogy ezek a szereplők a piaci helyzetükkel visszaéljenek. Tehát ehhez megfelelő szabályozás és ellenőrzés kell. Végül pedig az európai hatások, a hatóságoknak azt a tanácsot adjuk, hogy kövessék nyomon, és etalonokat állítsanak fel a légiközlekedési alpiacok számára, amelyeket adatokra és kutatásra alapoznak, és pedig a szereplők ipari, gazdasági viselkedésének a tapasztalataira. Így a nyomon tudjuk követni a dolgok alakítását, és megfelelő szabályozást tudunk bevezetni. Tehát, hogy ne csak utólag ö, szabályozzunk. Tehát megfelelő ö, az eseményeket követő szabályozásra van szó. Szükség. Köszönöm szépen. Mr. Alkadrai. Elnök, köszönjük szépen. Alkadráj úr, köszönöm elnök úr. Természetesen én sem tudtam elolvasni a tanulmányt, majd a szükséges időt rá fogom fordítani, de azért három aprócska megjegyzést, kérdést szeretnék feltenni. Először is eh, igaz-e az, hogy a jelenlegi válság eh, sokkal inkább van jelen a légi közlekedésben, mint bármilyen korábbi válság. Azt hiszem, hogy az most már a földet elérte a válság, vagy jó ez a konklúzió, azt mondjuk, hogy a légi közlekedésből tevődött át a földére. Azután a számok alapján úgy tűnik, hogy a forgalom 2008 és 2009 között tulajdonképpen még nőtt is, és ez egy természetes növekedés volt. -e. Ugye most a teher szállításról beszélünk, és az utasforgalomban a tranzitutasok száma növekedett. Az általános következtetés az volt, és ez a harmadik megjegyzésem, hogy van kockázat a tekintetben, hogy több lesz a koncentráció, az összeolvadás, és ennek káros következményei lehetnek. De tulajdonképpen én úgy gondoltam, hogy három nagy klaszter létezik, nagy ilyen szövetségek, ezután van egy sor fapadosak, amelyek szintén egyre nagyobbakká válnak. Összesen hány szereplőről beszélünk egy piaci erőfölény, egy dominancia kapcsán? három, négy, öt szereplőre van szükség? Vagy ez még túl kevés ahhoz, hogy tényleg hatékonyan működhessen a piac? Mikor tól avatkozik be az Európai Bizottság? Ezre talán egy első választ kaphatnánk, és utána majd persze alaposabban is tanulmányozom ezt az anyagot. Köszönöm szépen. Két-három kérdést teszünk egyszerre, Gross úr. Um, Ugyanabban a helyzetben vagyok, mint a kollégám. Én sem tudtam még ezt elolvasni, és nem akarok udvariaskodni, rögtön egy kérdést tennék fel, és erre választ kell adnunk szerintem már most itt a szakbizottságban is. A slot szabályozással kapcsolatban mi a helyzet? Az önök elemzése mit mutat? Hiszen nem sokára olyan helyzet előtt állunk, hogy ez az elv, amit a válság miatt változtattunk meg, nos, ezt az elvet meg kell tartanunk, ezt a szabályozást a szlotokra vonatkozóan, vagy sem. Ez nagyon jó lenne valamilyen tanácsot kapni erről. Azután, ami a koncentrációt illeti, ez abba az irányba mutat, amiről Said Al-Kadrai kollégám is beszélt. Ö, azt mondta, hogy természetesen eh, ki kell fejleszteni az eszközöket, amelyeknek a segítségével meg lehet állapítani, hogy a piacot vajon eh, nem eh, a piacot torzító erőfölényben lévő társaságok uralják-e. Most itt miről beszélnek? Arról van szó, hogy a piaci részesedést, koncentráciát látják bizonyos régiók esetében, vagy bizonyos útvonalak esetében, vagy légitársaságok esetében, ami nekünk európaiaknak problémát jelent. És végül az utolsó kérdés, hogyha itt a lukoszt, a fapadosokkal kapcsolatos fejleményeket nézzük, teher és személyszállítás kapcsán is, az ön elemzését, önök elemzését alátámasztják-e más eredmények? Foszter asszony. Köszönöm szépen, köszönjük az előadóknak. Én még egyszer megismételném, hogy e, egy ilyen részletes dokumentumot adni, 15 percig beszélni róla, és aztán megjegyzéseket tenni nagyon nehéz, és ezt nem így kellene csinálni. Hogyha megnézzük a varaságot. 29-én ott van a légiszállítóknak a lista, és hogy hány munkahelyet szüntettek meg. És ott van, hogy British Airlines, amit British Airways-nek hívnak, én tudom, mert dolgoztam nekik hosszú ideig. No, nézzük, hol is állunk. Azt tudjuk, az összes statisztikai ellen, adat ellenére, mivel már hármanc évet töltöttem ebben az iparágban. Hogyha megnézik az európai repülőtereket, akkor 150 millió utas fordult meg bennük 2008-ban. De tudjuk, hogy még a leghatékonyabb légiszállítók is amelyek megpróbálják a költségeiket kézben tartani, nagyon nehezen tudnak megélni. Nyilván az olajárak, látjuk, hogy tavaly hogy emelkedtek, vagy hogyan változtak, most már egy kicsit megnyugodtak, de hát itt a milliárdokra rúgnak a költségek. Nyilván vannak statisztikai adatok, de nézzük meg, hogy milyen hatásai vannak, és mit tehetnek a politikaik, hiszen tudjuk, hogy a választókerületeinkben vannak légi kikötők, és és az egész iparág, amely gyártja a szükséges járműveket és a többit. Aztán a turista, az idegenforgalom is ott van. A 1974-es olajválságra emlékezem, hogy mi történt a, akkor a légitársaság a légiparban. Tehát előre kell lépnünk, de vegyük, épp ezért vegyük figyelembe a valóságot. Megpróbálunk versenyezni a globális piacon, de nem tehetjük meg, és ezzel egyetértek, hiszen az egyik következtetésben az az volt, hogy nem vezethetünk be büntető jogszabályokat Európában, hiszen ez az egész iparra hatással lesz, és úgy kell versenyeznünk, hogy az egyik kezünket megkötik. Tehát a bizottság, és amikor a tanács előrelépés, előremutató jogszabályokat akar létrehozni, akkor ne felejts el ezeket is. Ma délután fantasztikus vitákat folytattunk a biztonságról és a költségekről, a folyadékokról és a költségekről. És állandóan felmerülnek a költségek, és ugyanakkor nézzük meg a gazdaságokat, munkahelyek szűnnek meg, mindegy, hogy a gyártóiparban van vagy másban. Tehát itt fantasztikus számokról beszélünk. Tehát akkor hogy tudunk kilábalni belőle? Ilyen kihívásoknak kell megfelelnünk ez nem jelenti azt, hogy én ezt könnyedén veszem, eh, félváról veszem, hiszen ez nagyon is aggasztó. Hiszen eh, a légiiparra, a légiközlekedési iparra eh, gyakorolt hatása a gazdasági válságnak hatalmas. És az, hogy hogyan tudunk a világ többi részével versenyezni, ezeket figyelembe kell venni. Az emberek annyira sokat gondolnak a légitársaságokra, mert az áruknak 80%-at légiúton szállítják. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és meg kell vizsgálnunk ezt a dokumentumot, és a jövőben segítene, hogyha konstruktív vitát folytathatnánk erről, és vizsgáljuk meg azokat a kulcsfontosságú területeket, ahol a mi bizottságunk hasznos megjegyzéseket tehetne. Mindenesetre köszönjük. Would you like to Elnök, szeretnének válaszolni ezekre a kérdésekre, erre a háromra, és aztán majd három újabbat kapunk. Kezdem az első kérdéssel. Tulajdonképpen kapcsolatban az utolsó kérdéssel. Tehát, hogy a válság rosszabb-e a mostani válság, mint az előző. Eh, hát azt mondják, hogy több ok miatt ez rosszabb, mint az előző válság volt. Nem csak azért, mert nagyon sok vállalatot érintett, hanem azért is, mert tulajdonképpen mindegyik vállalkozást érinti, nem csak a légitársaságokat. Hiszen épp, hogy magukhoz tértek az előző válságból, amikor a jelenlegi válság sújtotta őket. Az előző válság során legalább voltak jelzáló struktúrák, rendszerek, amelyek segítségével az ellátás lánc az tulajdonképpen egy vállalat alatt, ellenőrzése alatt volt a légitársaságoknál és harmadik felek azok legalább részleges szolgáltatást biztosítottak. Tehát az ellátási lánc és tehát a terméknek az összeállítása a légiszállításban megváltozott az utóbbi válság óta, tehát több, több légitársaság is belekerült ebbe a folyamatba. Ez pedig azt jelentette, hogy amikor az utóbbi válság történt, akkor eh, még nagyobb hatása volt, mert tulajdonképpen eh, nem csak egy monoblokk, egy blokkból álló eh, vállalatot érintett, hanem ebben az új ellátási láncban egy csomó vállalkozást érintett, olyan vállalkozásokat, amelyek az előző válság után álltak fel. Tehát ez az utóbbi válság épp ezért egy másmilyen válság volt, mint az előző. Ami a második és a harmadik kérdést illeti, és hogy mi történik a közel-keleten. Néhány hónap ezelőtt jártunk Abu Dhabiban, és ott azt tapasztaltuk, vagy láttuk azt, hogy nagyon agresszív supply politikát követnek. Hogyha megnézzük az Etihad a példa légitársaságot, 50-60 új képpel bővítették a hálózatot, és most a konkurencia semmilyen készpénz tartaléka nincsen, és meg akarják gyilkolni a konkurenciát. Tehát a két eh, legnagyobb eh, légitársaság eh, helyzete más. Az Etihad kevésbé agresszív, mint az Emirates, viszont nagy készpénz tartalékai vannak, a másik légitársaságnak nincs, és valószínűleg a jövőben még nagyobb különbséget fogunk látni hogy most egy ilyen hub helyzetből, azaz, hogy egy ilyen központ és forgótárcsa helyzetben vannak-e Abu Dhabiban, azt nem tudjuk, de mindenképpen nagyon agresszív politikát folytatnak. Ami a koncentráció vonatkozó kérdést illeti. Itt három nagy tömb van ön szerint. Valóban senki nem tudta még soha pontosan megmondani, hogy hány szövetség fogja túlélni ezeket a válságokat. Amerikában mennyi maradt? Három. És most persze azt látjuk, hogy a számok mindig agregált számok, de az agregált számok azok mindig elálcáznak valamit ha valahol erőfölényre akarunk szert tenni, akkor nem az egész világpiacon akarjuk ezt megtenni, hanem bizonyos útvonalakon, bizonyos gyakoriság tekintetében, és ez már egy másik kérdéshez vezetne el minket, de majd erre később. Relativamente aos slots, os slots... Could I ask you to be as brief as possible, because I've got a list, still a list of other people. nagyon röviden, mert nagyon sokan akarnak még hozzászólni. Ehm, de disrupção eh, relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. E porquê? Porque eles... Nos, ami a slotokat illeti, és hogy milyen hatást gyakorolt a válság ezekre a résidőkre. Nos, a szlotok elosztása e, megváltoztatja az egész repülőtér működését. Itt egy komoly marketing kérdésről van szó, mert valójában az a termék, amit a repülőtér elad, az a, az a slot. Tehát a slot az gyakorlatilag egy kereskedelmi termék. Ezt az európai jogszabályoknak el kell fogadniuk, és jogalkotásnak, és úgy tűnik, hogy ezt meg is teszik. A másik két kérdésére a koncentrációval kapcsolatban, hogy van-e valamilyen stratégiai magatartás, megfigyelhető-e ilyen. A tengeri szállítás kapcsán is megvizsgáltuk a piaci részesedést, az útvonalakat, a gyakoriságot, megnéztük, hogy van napi kapcsolat vagy nincs, és ezután megvizsgáltuk az árakat, megnéztük azt, hogy hogyan történik az árak kialakítása, meghatározása. A low-cost piacra vonatkozó kérdése, ugye az volt, hogy rosszabb itt a helyzet, mint máshol, most nem. A személyes véleményemet nem írtam bele a dokumentumba, de a Ryanair modellt nézve azt látjuk, hogy a, ugye a Ryanair tulajdonképpen tulajdonképpen veszít, és ennek következményei lesznek, ugyanis új repülőgépeket rendelt meg, de hát ez már messzire vizet, erről most nem tudunk itt vitatkozni. Foster asszony mondanám. Itt Rozári is elmondta, hogy ez a leg komolyabb válság eddig. Persze ezt majd utólag fogjuk mindenképpen látni, és a teherszállításnál vonatkozóan azt látjuk, látjuk, ha megnézzük az elmúlt 30 évet, 2001 után és ezt a változókkal is tudjuk igazolni, de a koeficiensekkel számolva is a növekedés volt. Amiben nem értünk egyet, az az, hogy a 2008-2009-es ugrás növekedés kapcsán ugyanazt a koeficiens még tudja produkálni az ágazat. Mindenképpen a probléma nagy, és a teherszállítás következménye az utasszállításnak, hogyha ott mennek a dolgok, akkor majd menni fog az árufuvarozásban is. Köszönjük. Ronson, a következő három. Köszönöm köszönjük ezt a tanulmányt, mert jókor jött, mert a kopenhágai csúcs előtt és a fehér könyvről folytatott vita előtt nagyon érdekes ilyesmiket hallani, és majd érzetesen is elolvassuk. Két rövid kérdésem lenne. Lényegében a koncentrációval foglalkozik a kérdésem. Normálisan lehet, hogy mivel nem vagyok közgazdászos, kicsit egyszerű kérdés, de úgy tűnik, hogy az ágazatnak a liberalizációja lehetővé tette volna a nagy állami monopóliumoknak a részvételét, és, hogy, és ezen kívül, hogy a magán résztvevőknek a száma is növekedjen. Ugyanis jelenleg a magánvállalatok monopóliumát látjuk, nagy monopóliumok, még akkor is, hogyha ezek megoszlanak a világ különböző régiai között. Ön azt mondta nekünk, és ajánlásokat is tett erre, hogy ellenőrizzünk és kövessük nyomon, hogy mi történik, de senki sem látja, hogy milyen modellek alapján. Megpróbálunk egy olyan piacot követni, amely koncentrálódik, pont az ellenkezője történt, mint amit a liberalizációval akartuk, tehát azt akartuk, hogy több szereplő legyen, jobb minőség és, és jobb a, árak az utasok számára. Tehát felmerül a kérdés, hogy normális-e hogy koncentráció történt, és nem lenne jobb, hogyha azt kérdezzük, hogy milyen modelleket alalunk a rövid távú, a középtávú és a hosszú távú szállítást illetően, és megpróbáljuk irányítani a piacot, és nem csak utána fussunk, hiszen a liberáció eredménye az pont az ellenkező lett annak, mint amit bejelentettünk. Köszönöm. Vice President Riquet. Az alelnök úr ugyanezt a kérdést akartam feltenni, mint a Bratyő Grós. De a szlotokat illetően október 30-án volt egy, volt egy 30-ára volt egy szabályozás, amely pont ezekkel foglalkozott volna. Akkor most lesz -e a szlotok elvesztésével kapcsolatban egy másik intézkedés, hiszen itt a válság, és visszatérünk-e az előző szabályozásra? És Mátyő Gross is ezt a kérdést tette fel. Azt hiszem, hogy október 31-e volt a határidő erre az intézkedésre. That was the use it or lose it clause, wasn't it? Mrs. Meissner. Meissner asszony. Ja, danke schön. Köszönöm. Rövid leszek, már nagyon sok mindent megbeszéltünk. Pontosan meg kell vizsgálnunk ezt az anyagot, addig nem tudunk alaposabban foglalkozni vele. Jelenleg a válság miatt ezt nagyon sokan megszenvedték a közlekedési ágazatban, így a légiközlekedésben is. Reméljük, hogy már a szakadék legmélyebb pontjára eljutottunk, és most javulni fog a helyzet a teher, az áru, fuvarozás és a személyfuvarozás tekintetében egyaránt. Itt a közel keletek kapcsolatban erre szeretnék visszakérdezni, azt mondja, hogy sok pénzt adnak néhány légitársaságnak, és ezzel megölik a konkurenciát. Mi tulajdonképpen az ellenkezőjét akarjuk, akarjuk, hogy legyenek fapadosok, legyen nagy a verseny, de nem akarjuk azt, hogy Európa veszítsen a világ többi régióival szemben. Tehát lehet, hogy nekünk is kellene támogatást adni, de ez nem lehet európai megoldás, hogy támogatást adjunk a légitársaknak, akkor mi lehetne a megoldás? Hiszen úgy tűnik, hogy az emirátusok és más országok légitársaságai itt elveszik a piacot az európaiaktól, és nagyon megnehezítik az életüket. van valamilyen kívánságai, vagy ötletei, hogy mit lehetne tenni? Köszönöm szépen. Nekem egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne. A jelentés úgy tűnik, hogy a légitársaságokra koncentrál a munkahelyek elvesztését illetően és a légiparnak a többi légiágazatnak más részére részéről nem beszélnek? Tehát itt elsősorban a légitársaságokról beszél, hogy hány munkahelyet szüntettek meg, de a többi légi szállítóval nem folytatnak. A kérdésem pedig az, hogy ahogy látom, és ugye én sem olvastam ezt a jelentést. A kérdés tehát az, hogy fennáll-e a veszélyének annak, hogy a Lufthansa és a Star Alliance domináns helyzetet fog elérni, felhasználják tehát ezt a válságot arra, hogy ilyen helyzetet tudjanak elérni Európában elsősorban. Oké. Okay. Um, ehm, de vraag van, van mevrouw Duran asszony kérdésére először. Jó, tudom követni az érvelést. Azt mondjuk, hogy a liberalizáció kapcsán voltak elvárások, bizonyos minták, és most néhány, év után, néhány év után kiderült, hogy nem vált be a számítás. Ez nem csak a légiközlekedési ágazatban igaz, más ágazatokban is látunk ilyen ehhez hasonló jelenségeket, amikor utólag korrekciókra van szükség. Itt is ez lesz a helyzet hogy van-e valamilyen modell a jövőre nézve? Nos, itt azt mondanám, hogy hát a gazdasági könyvekben meg kellene nézni, hogy mit lehet tenni, milyen mértékű intervenció kívánatos vagy lehetséges. Valószínűleg egy kombinálni kell különböző intézkedéseket, de alaposan meg kell vizsgálni a helyzetet. Ugyanis a probléma, és ez már egy másik kérdésre ott válasz is, hogy ugye elkezdődik egy válság, mindenkit meglep a válság aztán csak ex post utólag vizsgáljuk a helyzetet, és abban a szakaszban, amikor tenni kellene valamit, még csak ideiglenes mutatóink, indikátoraink vannak pedig mondjuk két-három hónap múlva nem történik semmi, lehet, hogy még most túl korai mondani valamit, pedig lehetséges egy ilyen előzetes indikátorokat találni, amelyek egy kicsit segítenek anticipálni, vagy előre jelezni, hogy mit fog bekövetkezni a jövőben. De hát ilyen egy modell nem létezik persze, ami ezt tudná, meg tudná tenni. Ami a résidőket, a szlotokat illeti, itt elsősorban a use it or lose it szabály mentén járunk el, hogyha jól értettem. A válságos időszakban ez a szabály nagyobb találati biztonságot jelent, de ugyanakkor le is blokkolhatjuk a piacot. A légiközlekedési ágazatban sok tapasztalat halmozódott már fel ezzel a stratégiával de a válságok idején nincs gazdasági mozgás terük a vállalatoknak arra, hogy korrigálják vagy módosítsák a stratégiájukat. Ezért kell egy krízis szenárió forgatókönyv, ami nagyon célzottan is segít. Ami ezt a kérdés illeti, hogy elmúlt-e már a válság, hát őszintén szólva ez a személyes véleményem is, nem. Szinte naponta látunk olyan e, indikátorokat a tengeri szállítás területén is, de a légi szállítás közlekedés területén is, e, és néha az a benyomásunk, hogy már elértük a mélypontot, de többnyire e, azt gondoljuk, hogy mégsem. És a nem az az érzésünk, hogy már véget ért volna a válság, valószínűleg, hogy álcáznánk azt, hogyha most valami impulzust akarnánk adni annak, ami még nem ért véget. Hogy lesz-e külföldi tőke és befektetések? egyetértek, tehát a közlekedési légitársaságok kapcsán, az Etihattal kapcsolatban valaki nagyon érdeklődik a tőkes struktúrájuk iránt, azért attól félek, és ez most egy egész jelenség, hogyha visszanézünk 5-10 évvel ezelőtt, nagyon sok légitársaság vetette vigyázó szemét Ázsia felé, a Singapore Airlines is megkörnyékezték, a, Ma- a Maláj légitársaságot is, a Pacific Airlines is. Tehát valóban azt látjuk, hogy a tőke, nem is a tőke, hanem a készpénz hol van, hát ez most a közel-kelet. Nos, a munkahelyek eh, elszám, eh, felszámolását illetően már sokat hallottunk ma délután erről a kérdésről. Tulajdonképpen a vállalatok új munkahelyeket teremtenek, de a válság idején el kell bocsátaniok embereket. Ha új munkahelyeket teremtenek, akkor ez új vállalkozásokat is jelent. E, az történt, hogy amikor elvesztették a munkahelyeket az emberek, akkor e, e, freelance, tehát szabad vállalkozók lettek, és akkor a szolgálataikat felajánlották. A válság végén pedig ez a, az új lánc tehát hogy az emberek elveszették a munkahelyüket, és aztán visszatértek igazából, felajánlották a szolgálataikat szabadúszóként a légitársaságoknak. Jelenleg épp ezért ez egy nagyon összetett helyzetet eredményez. Utolsó kérdés a Lufthansa és a Star Alliance dominanciája. Szerintem nem lesz ilyen veszély. Itt három nagy blokk van, és megpróbálják egymást egyensúlyban tartani. Ez mindegyiküknek érdeke. És van egy másik jelenség, amit eh, szintén figyelnünk kell. Egy olyan tömb, mint a STAR, nem homogén, ez nem írható le egy homogén eh, tömbként. Van belső konkurenciája is. Eh, konkrétan, ha valaki mondjuk Brüsszelből indul el, mondjuk most még Chicago felé, bár ez változni fog, akkor most választhat Lufthansa, Frankfurt, Chicago, Lufthansa-val megy Frankfurtból Chicagóba, vagy pedig a United Airlines-al Washingtonba és onnan Chicagóba. Tehát van belső konkurencia, és az európaiak most még választhatnak. Ez a konkurencia meg is marad, mindaddig, amíg nem lesz nagyon kemény piaci erőfölény, a három nagy fennmaradó szövetség valamelyike nem kerül ilyen nagyon súlyos monopól vagy dominancia helyzetbe. Az miatt aggódom, hogy a BA-nek domináns pozíciója volt, és mindegyik repülőtéren elkerülhetetlen lesz ez a harc a különböző szlótokért. Tehát valószínűleg ezt a kérdést meg kell vizsgálnunk, ez a személyes véleményem. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, a jelentés bemutatását és a kérdések megválaszolását biztos vagyok benne, hogy ha lesznek további kérdések, akkor kapcsolatba léphetnek önökkel, és választ fognak nekik adni ezekre. Mielőtt mindenki eltűnik, és Alkadra úr, vannak még kérdés, vannak még napirendi pontok. Foster asszony az egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Nem akartam túl korán hozzászólni, nagyon gyorsan. Ezt a kérdést már többször felvet, azért vetem fel, mert a, a választókkal kapcsolatos és ezt inkább a spanyol kollégáknak címzom, ez pedig a kamion sofőrökkel kapcsolatos. Elnézést kérek, itt mögöttem beszélgetnek, de hát nem akarom itt felolvasni az egész levelet de a lényeg az, és a brit kamionsofőrökről van szó, de Spanyolországban voltak olyan példák arra, amikor megállították, több ezer euróra megbüntették őket, ez pedig a menetíró készülék miatt volt. És amikor ellenőrizték ezeket a készülékeket, akkor látták, hogy nem is volt semmi baj velük. Tehát állítólag ez nagyon gyors, gyakran történik, nincsen felebelézre lehetőség. A brit nagykövetséggel kapcsolatba léptek, megkérdezik, hogy mit tehetnek, és állítólag ez egy fontos kérdés, és azért hozom ezt itt fel, mert talán megvizsgálhatjuk a kérdést, és megnézhetjük azt, hogy ez széles körben elterjedte, és talán a spanyol kollégák is utána érdeklődhetnének. Tehát itt egyelő esélyeket kell, körülményeket kell biztosítani a kamionsofőröknek egész Európában, és egyenlő módon kell bánni velük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen hogyha a titkárságnak elküldi a részleteket, akkor a biztosnak elküldenek majd egy levelet, és magyarázatot kérnek. És a spanyol állandó követség, állandó képviseletnek is elkérjük, különösen, hogy ők januártól a soros elnökök lesznek. Jó, tehát akkor kérjük a részleteket. Másik megjegyzésem, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tengeri kalózkodással kapcsolatban lesz egy eszmecsere Woodson admirálissal a Szedel Bizottság keretében 16, november 16-án délután háromkor. És a mi bizottságunk tagjait is meghívták erre. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottságunk egyik tagja elment a közös műveleti főhadiszállásra, és a SZEDE is meghívott bennünket egy ülésre, ahova meghívták a parancsnokot, azt hiszem, hogy francia admirálisról van szó, hogy beszéljen a bizottsággal, és tehát november 16-án délután háromkor bennünket is meghívtak erre az ülésre, amely a tengeri kalózkodással foglalkozik és nagyon jó lenne, hogy ott lennének képviselők. Van-e még valakinek az egyéb alatt hozzászólása? Ha nem, akkor megköszönöm a tolmácsok munkáját, és azoknak is köszönöm, akiknek most nincsenek itt, tehát a jeltolmácsok, mind, és minden tolmásnak köszönöm a munkát, mindegy, hogy a kezével vagy a hangjával dolgozik, és ezzel bezártnak nyilvánítom az ülést. Köszönöm.